Hölgyeim és uraim, hadd javasoljam, hogy folytassuk a munkánkat. Ma délelőtt tehát eszmecserét folytatunk az andorrai, Liechtenstein és monakói hercegségekkel. Az ABC sorrendben említettem meg őket, üdvözlöm a képviselőiket, és most kicsit másként fogunk eljárni, mint tegnap. Tegnap ugyanis két herceg, bocsánat, állam volt a tárgyalópartnerünk, ráadásul egy ikerpár, Jersey és Guernsey, úgyhogy gyakorlatilag egyetlen partnerként tárgyalhattunk velük. Most három különböző tárgyalópartnerünk van, egy közös vonásuk, hogy nem az angol koronához tartoznak, hanem az európai kontinens szuverén hercegségei, egyeseknek közülük az Európai Unióval jogi kapcsolata is van az Európai Gazdasági térsége, Térségen keresztül, de különböző a helyzetük, úgyhogy egyenként fogunk velük eszmét cserélni. Azt fogom tehát kérni, hogy a három hercegség egy-egy képviselője 7-8 percben tartsa meg bevezető előadását. Megköszönöm, hogyha nem lépik túl az időkeretet. Az adóhelyzetről, az adórendszerről, a jelenleg folyó változásokról ezeken a területeken, ezekben az országokban, aztán négyesével szólhatnak majd hozzá a képviselőtársak, hogy a lehető legélénkebb interaktívabb vitát folytathassuk. ABC sorrendben haladunk, tehát az Andorrai hercegség képviselője kapja meg először a szót, vagyis Carlori, Claudia Cornera Duhani, aki a nemzetközi pénzügyi ügyek államtitkára. Köszönöm szépen, elnök úr megtiszteltetés Andorra számára, hogy a TAX 2 szakbizottság előtt szólhatunk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó lehetőség, hogy most az andorrai társasági adórendszerről és a friss fejleményekről eszmét cserélhetünk, az adó alap erózióról, illetve a profitát helyezésről. Andorra néhány évvel ezelőtt, 2009-ben átalakításba kezdett, és elkötelezett az átláthatóság, a nemzetközi normák, az információcsere, és a nemzeti szabályozói keret konszolidálása mellett az OECD normái alapján az adóinformáció cseréről megállapodást kötöttünk. 2009 márciusi nyilatkozatban, Párizsi nyilatkozatban a banktitok reformjába kezdett Andorra információ cserébe az OECD egyezmény 26. cikke alapján 20 24 információcsere megállapodást kötöttünk Ausztriával, Liechtensteinnel, Monakóval, San Marinoval, Franciaországgal, Belgiummal, Argentinával, Hollandiával, Portugáliával, Spanyolországgal, Izlanddal, Finnországgal, Feröer-szigetekkel, Dániával, Norvégiával, Svédországgal, Grönlanddal, Németországgal, Ausztriával, Lengyelországgal, Csehköztársággal, Svájccal, Koreával, Olaszországgal, ezen kívül Dél-Afrikával és Szlovákiával is megindult a tárgyalás. A 2011-2015-ös ciklus alatt a kormány a gazdasági nyitást hirdette meg, új piacokat keresünk és diversifikálni akarjuk az andorai gazdaságot. Korábban nem lehetett külföldi befektetéseket eszközölni a gazdasági recesszió miatt, ezt károsnak ítéltük meg 2010 2012-től a külföldi befektetés korlátozását megszüntették, 100%-os is lehet a külföldi tulajdon az első rezidencia naptól új piacok nyíltak meg, különösen a szolgáltatási szektorban. A gazdasági nyitás egyedül nem volt elegendő, új adómodellt is ki kell alakítani, ami összehasonlítható és versenyképes a környező országokhoz képest az andorrai adómodell átalakítása történt ezért 2014-ben fogadta el a parlament a személyi adózás reformját, 2015-től vezették be, és 2011-ben vezették be a non-rezidensek adóját. Az ÁFA törvény 2013. január 1-én lépett hatályba. 10%-os mérsékelt a közvetlen adó, és 4,5%-os a közvetett adó. A kettős adóztatásról kötött egyezmények alapján partnerországaink is beleegyeztek ebbe. Franciaországgal, Luxemburggal, Spanyolországgal, Portugáliával, Liechtensteinnel és az Emirátusokkal kötöttünk ilyet, és Máltával kezdtük meg a tárgyalásokat a TA és DTA megállapodások kibővítését tervezzük a jövőben. A DTA-k aláírása azt jelenti, hogy kivétel nélküli gazdasági nyitást kíván Andorra megvalósítani a külvilág felé további országokkal tárgyalunk DTA-król. Gazdasági nyitás az új, összehasonlítható és versenyképes adó modell kialakítása és a kettős adóztatási egyezmények megkötése együtt modernizálják az országot. 8 millió ö, turista érkezik Andorrába ö, évente, de többen, mint ahányan a hercegségben élnek. Az idegenforgalom tehát fontos, az egészségügy és a, ö, az idegenforgalmi technológiák is fontos lehetőséget jelentenek. A termékeket, szolgáltatásokat fejleszteni kívánjuk. A hagyományos szektorok és az új gazdasági modell közötti egyensúlyra törekedve 2014. június 13-án megállapodást kötöttünk az EU-val, hogy az eurót használhassuk, és az euró érméket verhessük ugyanakkor ehhez a különböző európai szabályozásokat is be kell tartanunk. 2012. április 1 amikor a monetáris megállapodás hatályba lépett, a jogszabályi környezetet is az EU jogi aktusaihoz igazítottuk. Tavaly októberben került sor a negyedik vegyes bizottsági ülésre a monetáris megállapodás keretében, a valuta megállapodás, vagy monetáris megállapodás végrehajtása tervek szerint halad. Megbízható, komoly partnernek bizonyult Andorra a vállalások terén. Ugyanakkor komolyan aggódunk, amikor nem együttműködő államnak, illetve adóparadicsomnak tekintenek bennünket a pénzügyi átláthatóság és a jó kormányzás terén mindent megteszünk. Az OECD-n és az EU-n belül a globális normák átvételére mindent megteszünk. 2011-ben így teljes körülvé vált az információ csere. Andorra részt vesz a globális fórum munkájában, és magas szintű munkacsoportban. 2013. november 5-én az andorrai kormány az OECD-vel a kölcsönös adó segítségnyújtási megállapodást is aláírta. 2014. június 16-án 48. országként az új OECD információcsere normákat is átvettük. 2015. december 3-án a sok szintű megállapodásnak is részévé váltunk az információ csere terén. 2016. február 12-én az EU és Andorra egy új adó átláthatósági megállapodást kötöttünk. 2015. november 4-én született a kezdeményezés. Az új megállapodás értelmében az EU tagállamok és Andorra 2011-ig visszamenőleg adóinformációkat cserélnek állampolgáraikról a 2003 per 48-as irányelv a megtakarításokról ugyanilyen kötelezettségeket fogalmaz meg. A jelenlegi kormány meg van győződve róla, hogy tovább kell lépni Andorrának a nemzetközi szintéren, ezért társulási megállapodást kíván kötni az EU-val, jogharmonizációval keretében a külügyminiszterünk az Európai Unió, Andorra, Monaco és San Marino közötti társulási megállapodás, tehát az elnök közbeszól, hogy kéri, hogy most már fejezze be az előadó. Akkor most gyorsabban fogok beszélni, hogy a tolmácsok ne értsék az andorrai eh, adórendszer eh, eh, nagyon fontos részét képezi a kormány programjának. Ez egy új gazdasági modell, az államáztartás egyensúlyát fenn akarjuk tartani, ugyanakkor vonzó, dinamikus országgal kívánunk válni, a nemzetközi normáknak meg akarunk felelni. A jelenlegi kormány látja, hogy mennyire fontos az andorrai gazdaság megnyitása a világ felé, és a nemzetközi átláthatósági normák átvétele hogy azonos feltételek mellett működhessenek a gazdasági szerepvállalók. Andorra ö, nem akar elszigetelődni, intenzív gazdasági kapcsolatokra törekszik a szomszédos országokkal. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, államtitkár asszony! emlékeztetnék rá, hogy ami az adóinformáció cseréről kötött megállapodást illeti. Ezt ugye idén február 12-én kötötte meg az EU nevében az Európai Bizottság, és hamarosan a miniszterek tanácsa elé kerül jóváhagyásra, miután a mi parlamentünk már a legutóbbi ülésén jóvá hozta. Most Katya Gay-nek adom meg a szót, így kell mondani, bocsánat, nem, Gay. A nemzetközi pénzügyi ügyek igazgatója Liechtensteinből. Kérem 8 percnél beszéljen tovább. Köszönöm, elnök úr. Sí. Thank you very much. Tisztelt Szakbizottságot, akkor köszönöm, hogy megadta Liechtensteinnek is a lehetőség, hogy megossza meglátásait az OECD és az EU adó átláthatósági csere és BEPS szabályairól. Az EU tagállamok Lichtenstein kulcsfontosságú politikai gazdasági partnerei nem csak a közös piac keretei között. Lichtenstein több mint 20 éve tagja ennek, de ezen túl is építjük a kapcsolatokat. Ezért üdvözöljük általában azt, hogy tovább mélyül a párbeszéd az Európai Parlamenttel is, meg más EU intézményekkel is. És ezért választott, azért élünk a lehetőséggel, hogy eszmét cserélhetünk önökkel egy ilyen fontos témában, mint az adópolitika. Mielőtt az eszmecsere voltak éppen egy témájára térnék, néhány általános információt adnék Liechtensteinról, ami talán hát kontextusba helyezi a felsorolandó adatokat. Liechtenstein nem adóparadicsom, mint ahogy sokan mondják, sem nem bír sajátságos adó joghatósággal, sem pedig nem egy olyan gazdaság, amely csak szolgáltatásokra vagy pénzügyi ö, szolgáltatásokra épülne. Liechtenstein több mint 300 éve alapították, azóta szuverén állam Európa közepén, ez egyik leginnovatívabb és fejlesztebb, fejlettebb régió Ausztria, Svájc és Németország déli részek között. A Liechtensteinnak innovatív gyártóipara is ö, ipara van, amely 40%-át adja a GDP-nek. főre jutó GDP alapján az egyik legiparosodottabb ország a világon és Európában Liechtenstein, példátlan innovatív vállalkozási arányjal a tőkében. Épületeket, hidakat építenek lichtensteini szerszámgépekkel. Az önök fűtőrendszereit is valószínűleg Lichtensteinben gyártották. Az önök autója valószínűleg lichtensteini alkatrészekkel működik. Az önök mikrofonja csak azért működik, mert egy lichtensteini vállalat gyártotta konnektorral kapcsolódik mert hogy a, a szórakoztató elektronikai termékek nagy gyártója a Liechtenstein. Nis piaci szereplők vagyunk, él szereplők sok területen. A pénzügyi szolgáltatások csak 22%-át adják a GDP-nek. A többi, mint mondottam, más szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság. Tehát a, a gazdaság egészében egy nagyon diversifikált, szokatosátlan asset menedzserek, bankok, letétkezelők, trustok és kezelő megbizottak adják a pénzügyi ágazat összetételét. Liechtenstein, mint tudják, az Európai Gazdasági Térség tagja, 1995 óta már. És az európai integráció útját tudatosan választotta hazám, Azért is, mert közvetlen demokratikus folyamatban valósult ez meg, tehát Liechtenstein nem csak egy harmadik ország az Európai Unió kapcsolatrendszerében, hanem több annál. A e megállapodása együtt, Izlandal és Norvégevel együtt a belső piac része Liechtenstein, alapvető, az alapvető szabadságjogokat is érvényesítve. Ez, meg, ez azt is jelenti, hogy Liechtenstein minden európai akit be kell építsen saját, jogszab, be kell építsen saját jogszabályba. Tehát minden irányelv és rendelet, mely a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, és a pénzügyi piac felügyeletre, például a, a pénzmosás elleni rendelkezések és a, a vállalati jogszabályok, a számíteli átláthatóság és az adatszolgáltatás tekintetében végrehajtásra kerül Liechtensteinben teljes mm, jogsz, körű jogszabályként. Tíz évvel ezelőtt Lichtenstein nagyon mérható szakpolitikai változás mellett döntött, mert 2018-ban és 2013-ban kormányilatkozatok is megösettek, mely azt jelentette, hogy az adóügyekben erősítjük a nemzetközi együttműködést. Ez a szakpolitikai döntés arra alapult, arra belátás alapult, hogy nem csak, hazánk nem csak az Európai Unió és a gazdasági térség elveit és értékeit osztja, hanem gazdaságilag is beépül abba. Liechtenstein azóta teljes mértékben megvalósította, sőt, segítette alakítani a nemzetközi fejleményeket az adószabályozás, átláthatóság, adógyűjtműködés tekintetében. Ez az illovas szerep azóta ö, proaktív módon érvényesült a lichteseni jogszabályalkotásban és végrehajtásban. Aztán 2010-ben teljes mértékben átírta adó jogszabályait. Fő célja ennek az volt, hogy semleg, a vállalati döntések semlegességét biztosítsuk, különösen az volt a cél ennek a reformnak, hogy a társasági adórendszerünket a nemzetközi és európai fejleményekhez igazítsa, és európai követelményeket teljesítsen. Az EU szabályokkal való kompatibilitás, a négy szabadságjog, az állami támogatások szabályozása volt a fő cél, és a ringfencing intézkedések elvetése és a, a külön intézkedések megszüntetése volt a cél. Most egy állandó 12-5%-os általános társaságadó érvényesül, egységes adó, amit arm's length elvet alkalmazzuk, és az OECD transfer árképzési irány mutatásait. A világszerte szerzett jövedelem alapján szedünk progresszív személyes jövedelem adót, 24% a legmagasabb SZIA sáv. Azt is fontos tudni, hogy Liechtenstein adójogszabálynak releváns részét az Európai Felegyeleti Hatóság az ESZO elé bocsátotta, mielőtt életbe lépett volna az ESZO az Európai Bizottság megfelelője az Európai Gazdasági Térségben, ugyanúgy, mint a bizottság az EU-ban, a szerződés őrzője a három IEFTA államban. Az ESZA tehát felülvizsgálta és jóvá hagyta az, IP, az IP box rendszer és a Liechtensteini egyéb rendelkezéseket ebben a területen. Ez azóta az ítéletek végrehajtását is felülvizsgálta, valamint megerősítette azt, hogy nincs állami támogatás a rendszerben. Most hagyd szóljak röviden arról, mi Liechtenstein pozíciója azon adó ügyekben, amelyeket most megvitatunk. Először is láthatóság, információi csere tekintetében kérelemre minden tagállamnak adunk információt. Liechtenstein már létrehozott egy átfogó hálózatot, két oldalú, több oldalú szerződésekkel, a legmodernebb információs rendelkezésekkel. A Global Forum úgy ítél bennünket, mint jó részt compliant, Németország, Hollandia, Nebitania és Olaszországban ebben a kategóriában. Ez azt jelenti, hogy kereteink és gyakorlati végrehajtásunk pozitív értékelést kapott a globális szakmai szervezetről. Az automatikus információs cserét is említették, ebben korai támogatói és elfogadói vagyunk az EU standardeknek, aláírtunk, aláírtuk. A megtakarítások adózása megállapodását az EU-val, mely már életbe is lépett január 1-én, tehát itt is éllavasak vagyunk, valamint a jogszabály végrehajtása is, rendelkezése is érvényben van már. Végül pedig a méltányos adóverseny és a káros adógyakorlatok elleni fellépésben Liechtenstein az OECD BEPS standardek elkötelezett végrehajtója. Elkezdtük fejleszteni a megfelelő intézkedéseket adójogszabályainkban, hogy végrehajthassuk ezeket a BEPS elveket. Ezen túl aláírtunk az ország jelentésekre vonatkozóan megállapodást a hatóságainkkal. Elkezdtük a párbeszédet az EU bizottsággal a Code of Conduct ügyében a társasági vállalati adóztatás témájában 2010-ben kezdődött el, valószínűleg későbbiekben majd beszámolhatok arról is, azon kérdésekről is, melyeket ott taglaltak abban a körben. Ez a párbeszéd egy időre ugyan felfüggesztésre került, ám most újraindult 2014-ben egy úgynevezett roadmap megközelítés módszertan alapján. Úgy gondoljuk, hogy ez a módszertan egyenlő felek közötti e, keretek között kell működjön, és nyitva állunk bármely kérdés megvitatása előtt, melyet az EU bizottság vagy a tagállamok fontosnak találnak, ám szeretnénk megvitatni azokat a kérdéseket is, amelyek számunkra fontosak. Lezárandó, elnök úr, örömmel veszek részt a vitán, és fogadom a kérdéseket is, melyekre szívesen válaszolok, majd megerősítve azt is, hogy Liechtenstein továbbra is megbízható, konstruktív és nyílt partnere lesz az EU-nak, és annak tagállamai számára is az. Köszönöm szépen, asszonyom! Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Liechtenstein ipari nagyhatalom, alulbecsültük a jelentőségét. Természetesen a adó témákra térünk most rá. Liechtenstein az egy az első hercegség volt, amely tavaly október 28-án megkötötte az adóadatok cseréjéről szóló megállapodást az EU-val, és a parlament december 8-án szavazta meg, a tanács döntése után hatályba is lépett ez a megállapodás, most pedig Jean Castellini úrnak adom meg a szót a monakói kormány részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, valamivel kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt Moszkovici biztos jelenlétében én parafálhattam az EU és Monaco közötti megállapodás jegyzőkönyvét, a 2003 per 48-as irányelvnek megfelelő működésről az adó kiátszás és adó kerülés elleni küzdelemben Monaco kötelezettséget vállalt az átláthatóságra, a második Albert herceg őfensége kezdeményezésére, 2009 óta folyamatosan bilaterális és multilaterális megállapodásokat köttünk a hírszerzési jelentések cseréjéről, adófelderítési adatok cseréjéről, és largely compliantnek minősítették Monakót a globális fórum részéről az EU delegációja és Monaco két éve Svájchoz, Liechtensteinhez, Andorrához és San Marinohoz hasonlóan bilaterális egyeztetéseket folytatott. A monakói specifikumokat figyelembe véve a többi harmadik államhoz hasonló megállapodást kötöttek a specifikumok figyelembevétele nagyon fontos, a szociális modell, illetve a gazdasági modellünk, a szuverenitás részét képez, illetve a világhoz való illeszkedésünknek is fontos része. Nagyon fontos, hogy ne kelljen eladósodnia a hercegségnek 2015-ös év volt a negyedik, amikor többletünk volt, és a 2016-os előzetes költségvetés is többlettel számol. A monakói gazdaság minden szektorának részt kell ebben vennie, így az ipari tevékenységnek is a külvilághoz alkalmazkodnunk kell, és ez az iparra is vonatkozik. Mindegyik szektor egyenként is fontos, ugyanis a gazdaságunk erejét pontosan a sokszínűsége adja a politikai stabilitásunk, ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi stabilitásunk is a cégeinknek köszönhetően, amelyeknek az adó befizetése közvetlenül és közvetett módon fontos bevételt jelent, és a világban bekövetkezett válság is sok külföldi befektetőt vonzott Monakóba, Eh, egyébként két szomszédos országunk, Franciaország és Olaszország is üdvözölte ezt. Eh, több ezer eh, munkahelyet biztosít 45 ezer munkavállaló számára, 5 ezer cégben Monaco sokan e két országból érkeztek közülük, Moszkoviszi biztos, amikor Hercegségben e, járt, és elismerte a gazdasági fejlődés jelentőségét. A mai e, eszmecsere a e, cégek adóztatására összpontosített néhány szakmai adatot is megosztanék önökkel a monakói cégek a következő adókat fizetik, társasági adó, áfa és bejegyzési illeték. A Franciaországgal kötött megállapodások alapján működik az adórendszer, az 1963. május 18-ai vám megállapodás kimondja, hogy vám unió van Franciaország és Monaco között, így a vám kódex és a vám tételek egységesen alkalmazandóak Monakóra, mármint a francia vámtételek és vámkódex azt is előírja, hogy az a Monakóban kivetett áfa ugyanolyan alapra vetül, és ugyanolyan mértékű, mint a francia áfa, ami a ö, társasági nyereségadót illeti, ö, a monakói sajátosságoknak megfelelően ugyanúgy hajtják be, mint a francia társasági nyerességadót bármilyen legyen is a cégek formája, természetes vagy jogi személy, amennyiben Monakóban tevékenységet folytatnak, 25 százalék, tehát 33,3 százalékos ez az adó, és a netto eh, profitra, eh, eredményre vetül eh, ez a nyerességadó, ami az áfát illeti. Két rendelkezés határozza ezt meg. A 2612-es irányelv vonatkozik az áfára illetve a 63. május 18-i megállapodás Franciaországgal, amely ugye kimondja, hogy az áfának az alapja és mértéke ugyanakkor, mint Franciaországban. Hercegi rendelettel vetik ki az áfa az áfát, illetve hajtják be az említett irányelv hetedik cikke kimondja, hogy a Franciaországgal kötött vám, illetve adóunió miatt az irányelv szempontjából nem számítunk harmadik országnak, tehát az EU áfa rendszere vonatkozik Monakóra és ugyanolyan bejelentési kötelezettség vonatkozik a monakói cégekre, mint a franciaországi adó alanyokra. A bejegyzési illeték a cég működésének megkezdésekor fizetendő 7,5 százalékos az üzletrész átengedés illetéke. Szeretném kiemelni azt is, hogy a monakói cégektől beszedett adó jelenti a monakói állam bevételeinek nagy részét. Körülbelül 78%-át tette ki az ez a bevétel a monakói költségvetésben a múlt évben. Köszönöm szépen, elnök. Tehát itt a cégek által fizetett áfa nem csak a közvetlen adó szerepelt ebben az összesítésben. Köszönöm szépen. Első kérdéskörre adom meg a szót. Mielőtt megadnám a szót az előadónak, szeretném elmondani, hogy ahogy a miniszter úr is említette, Monakóval a végső fázisában vannak a tárgyalások. Áprilisra tervezzük az aláírás által megállapodásnak. A parlament ezután közvetlenül jóvá hagyná a megállapodást. Jeb Kofod, a e, társ előadó. Chairman, and uh, first of all, thank you uh, to Andorra, Liechtenstein and Monaco for appearing before our... Köszönöm, elnök úr, nagyon örülök hogy Andorra, Lichtenstein és Monaco képviselői megjelentek itt a szakbizottságunk előtt, és köszönöm ezt a baráti hozzáállást, és hogy ennyi információt adnak át nekünk adóügyekben. Szerintem jó előrelépést értünk el, és nagyon jó dolog, hogy együtt tudunk működni. Ami az átláthatóságot illeti, ez is nagyon fontos, szeretném, hogyha egy picit erről részletesebben beszélnének, tehát például, hogy támogatják-e teljes mértékben az OECD BEPS programját, valamint az országonkénti jelentéstétel gondolatát önök is támogatják-e, tehát hogy ez nyilvánosságra is kerüljön, ugye az Európai Unióban erről van itt szó. Aztán a második dolog a társaságok, trösztök, alapítványok, kedvezményezett tulajdonosainak a nyilvántartása. Én tudom, hogy önök más helyzetben vannak, <clears throat> mindannyian, de szeretnék erre a kérdésre választ kapni, tehát miért nincsen központi nyilvántartásuk még e témában, és miért nem nyilvánosak ezek az adatok? A harmadik kérdésem pedig, hogyha megnézem a legfontosabb um, vállalatokra vonatkozó átláthatósági szabályokat, ezekből nem derül ki számomra, hogy önök teljes mértékben átláthatóak lennének, Például, a, hogyha belföldi kifizető ügynökség fizet külföldinek, erről jelentést tesznek-e vagy sem. Tehát vannak még ilyen dolgok, amelyek nem egészen világosak. Önök nagyon sokat beszélnek az átláthatóságról, de ha megnézzük, hogy ez hogyan hat az országonkénti jelentéstételre, a kedvezményezett tulajdonosok helyzetére, illetve a vállalatokra vonatkozó átláthatósági szabályokra, hát még mindig úgy látom, hogy elég nagy a titkolózás. Ezzel kapcsolatban kérnék részleteket. Megköszönöm az előadónak és a néppárt nevében. Engel kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Kis monarchiából, Luxemburgból érkeztem. Eh, hadd mondjam el, hogy eh, jó érzés eh, nagy hercegségek és hercegségek között találni magam a sok köztársaság gyűrűjében. Alapvetően két kérdést szeretnék feltenni a három ország képviselőinek. Első kérdés azzal kapcsolatos, amit ebben a bizottságban elkezdtünk csinálni. Ugye itt az adó elengedések, adó kedvezmények, adó leírások, adó határozatok kérdésére összpontosítunk. Szeretném megkérdezni, hogy én egyedi adó határozatokat, adó jóváírásokat eszközölnek-e önök, illetve ez jelentős-e, vagy pedig mértékig nem igazán lényeges ennek a mértéke az önök országaiban. A második kérdésem, emlékszem, hogy a munkánk megkezdésekor azt mondta a bizottság elnöke, hogy szinte minden EU tagállam adóparadicsoma egy másiknak ugye felesleges most itt Luxemburgról beszélni, meg arról, hogy az adóparadicsom minősítést mi is visszautasítjuk, én is visszautasítom Szóval nyilván önöknek is privilegizált kapcsolata van a nagy szomszédaikkal, és az ott működő gazdasági szerelfállalókkal bizonyos országok hajlamosabbak pénzt elhelyezni önöknél, mint mások. Esetleg néhány szóban beszámolnának még azoknak a sajátos kapcsolatoknak az intenzitásáról, amelyek az önök körüli országokra jellemzőek, illetve hogy kik a fő pénzügyi és gazdasági partnerei körülnék ennek. Elnök, köszönöm ezt a kérdést. Egyébként tegnap is feltettük a Jersey és Guernsey kollégáiknak, akik ugye bizonyos EU tagállamokkal különleges kapcsolatot tartanak fel. Fenn, a szocialisták részéről Péter Zimen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel összesen 5 percünk van a kérdése válaszra, rövidre fogom, és kérem Liechtenstein, Monaco és Andorra egy-egy percben válaszoljon három kérdésemre. Az első az ország jelentésekre vonatkozik. Mindegyiküknek vannak tapasztalatai, meggondolásai ezen információs reformáról, melyik országban mennyi adó fizet, szűrik be, és el tudják képzelni, hogy hasonlóképpen információ cserében vennek részt, akkor, hogyha az Európai Bizottság ö, ö, kérné, hogy az adóváltozásokról tájékoztassák egymást. Harmadik pedig a közös társasági adó alapmértéke mérési módszertanával kapcsolatos, és azt kértük, hogy ezt nem sokára a konszultált formában is előáll majd, Önök hogy látják ennek az alapnak a létét, és el tudják-e képzelni, hogy e rendszerben részt vesznek majd? Merci Peter. Au nom du groupe. Köszönöm szépen Péter. Az ICR nevében Bent Luke alelnök. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. A Lichtensteini hercegséghez intézem a kérdésemet, és Andorához. A transfer árszabályozás tárgyában. Liechtensteinban az általunk beszélett információ alapján garantálják azt, hogy az ünnep arms elv alapján mérik az árképzést, ám nincsen dokumentáció a transfer árakról, illetve a kritériumok, a mérési kritériumokról. Kérdésem, hogy miért nincs ez dokumentálva, és tervezik-e a dokumentáció bevezetését. Az andorai képviselő egyáltalán nem említette a képzés problematikáját. Kérem foglaljon állást ezzel kapcsolatban, és mondja el, milyen elvek alapján állapítják meg ezeket, és van-e valamilyen dokumentációs forma ezzel kapcsolatban. És kapcsolódom Zimon úr kérdéséhez, a közös konszolidált társági adó mérési alapkérdésében, itt főleg Liechtenstein és Andorra esetében érdekelni viszont az, hogy önök szerint egy közös konszolidált társasági adó mérési alap önök számára káros volna-e? Ha az EU-ban bevezetnék ezt, ez vajon negatívan befolyásolná az önök adóbevetéleit, vagy sem? Köszönöm szépen a GUE részéről, Miguel Viegas. Bon dia. Én... Euh, Jó napot kívánok mindenkinek. Az automatikus információ cseréről szeretnék kérdezni, nem újdonság. Ez ugye 2004-ben hagyták jóvá az irányelvet, és aztán 2005-ben életbe is lépett, és aztán az első megállapodások megszülettek, mi egyébként az itt képviselt országokkal is. Annak idején ezek az országok nem az automatikus információcserét választották, hanem azt, azt választották, hogy az, akiknek valós érdeke van, érintettsége, azoknak rendelkezésre bocsátják az információt, az, és azokkal a rezidensekkel kapcsolatban, akiknek az érintett területeken ö, számlájuk van. Hát most megvannak ezek a megállapodások, megvannak a számadatok, amiket felsoroltak, de az alkalmazás nem teljes, ez csak ilyen részletes. Nagyon sokan mondták, hogy soha nem kaptak semmifajta információt vagy tájékoztatást, és ezért érdekelne engem, hogy most akkor pontosan mekkora is ez az egyenleg, 2005 óta kellene, hogy mindez működjön, ugye? És azt is szeretném tudni emellett, hogy mi változott meg, tehát most mitől gondoljuk azt, hogy ezek a felülvizsgált megállapodások most már sokkal átláthatóbbak lesznek? Notre collègue Ernest Urtasun, parce qu'il doit partir. Ernest Urtasunnak gyorsan átadom a szót, mert néhány perc múlva el kell mennie. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek, én is. És a kérdésem az Andorra képviselőjét érinti, ő hozzá intézném. Köszönöm, hogy eljöttek először is. Elküldtük ugye a meghívott a kérdéseinket, és a válaszában Andorra is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem adó paradicsom. Hát vannak itt, akik ezt kétségbe vonják. Egy valami azonban biztos. Önök nagyon alacsony adókulcsokat alkalmaznak, 10%-os társasági adó, a szellemi tulajdon, a csoport, cégcsoporton belüli finanszírozás, és így tovább esetében kedvezményeket adnak, és ezt reklámozzák is, rendszeresen megjelennek Spanyolországban, és reklámozzák a szolgáltatásaikat, arra kérik a vállalatokat, hogy ó, hát kötözzenek át Andorrára, mert ennyire előnyös az adórendszer. És tulajdonképpen 2012 óta 900 cég költözött át Andorrára, miközben Andorrának 70 ezer lakosa van összességében. Úgyhogy nagyon egyszerű a kérdésem. Önök szerint az a tény, hogy a vállalkozások átköltöznek rendre Andorrára, az csak azért van, mert ennyire előnyös az adórendszer, vagy valóban végeznek is valamilyen tevékenységet Andorrán? A második kérdésem, osztják ennek a szakbizottságnak a véleményét az a kapcsolatban, hogy a cégeket ott kell megalóztatni, ahol az értéket teremtik és a nyereségük bejön? vagy pedig nem, mert ez egy nagyon értékes, nagyon fontos érték, amit mi megvédünk ebben a szakbizottságban. És van még egy kérdésem. Vannak olyan állampolgárok, akik andorrai állampolgársággal az EU-ban tevékenykednek, de, és ez normális is, ez rendben van, de Spanyolországban vannak olyan vállalkozások és olyan magánszemélyek, akik ö, áfa nyilatkozatokat adnak be, nincs andorrai állampolgárságuk, és ezek a nyilatkozatok teljesen üresek, nem vallanak be semmit, és nem tudunk Andorrától információt kapni, mert Spanyolország és Andorra között nincsen ilyen kölcsönös segítségnyújtási megállapodás. Nos, át, alá kéne írni egy ilyet, vagy sem az ön véleménye, véleménye szerint. Köszönöm, hogy az előkor most akkor átadom a szót a vendégeinknek. Andorrával kezdjük. Par- parancsoljon. Konkrét kérdéseket kapott Ernest Urtaszuntól, és aztán ugye még voltak más általános kérdések is. mondjon, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, válaszolhatok olyan sorrendben, ahogy én szeretném, mert akkor esetleg rögtön az utolsó kérdésre reagálnék. Jó, köszönöm szépen, és beszélhetek-e spanyolul? hogyha beszélhetek spanyolul, igen, bármilyen nyelven beszélhet, amely az Európai Unió hivatalos nyelve. Mi van? Még kasztíliai úr is beszélhet, hát azért az egy kicsit túlzás lenne, de spanyolul nyugodtam. Tehát, köszönöm szépen, elnök úr, akkor a kérdésekre reagálnék. Spanyolország ugye az egyik szomszédunk, és a legszorosabb kapcsolatokat nyilván Spanyolországgal tartjuk fenn feltették nekem ezt a kérdést, hogy a legtöbb gazdasági kapcsolatot kivel tartjuk fenn. Hát nyilván Spanyolországban létezik a legtöbb gazdasági partnerünk. Az adóparadicsom meghatározással nem értünk egyet, rengeteg változás történt, ahogy én már említettem az előadásomban 2009 óta, megnyitottuk a gazdaságunkat, és ezen túl még rengeteg minden más is történt gyakorlatilag a teljes fiskális keretrendszert, a jogi kereteket megvalósítottuk, és az átláthatósági szabályok is megvalósultak, és most pedig a BEPS-en dolgozunk, részt veszünk egy erre vonatkozó munkacsoportban. Úgyhogy azt hiszem, hogy amikor az adózásról van szó, akkor nem mondhatjuk, hogy adóparadicsom lennénk. Az adóalap nyilván elég kényes kérdés, és igazuk van, hogy van egy 10%-os kulcs, de mi az Európai Unió többi tagállamára, illetve nemzetközi szint, a nemzetközi szintre alapoztuk a lépéseinket. Az átláthatóság alapelvével alapelvének megfelelően követjük természetesen a jó gyakorlatokat is, és mindent felülvizsgálunk, annak érdekében, hogy a nemzetközi szabályoknak és normáknak megfeleljünk. A kettős adóztatást elkerülendő aláírtunk megállapodásokat, mindent teljesen nyíltan teszünk, semmilyen problémánk nincs azzal kapcsolatban, hogy aláírjunk ilyen megállapodásokat a kettős adóztatás elkerülése érdekében, például Spanyolországgal már, ha jól emlékszem, februárban lépett életbe ez a megállapodás, az adóalapra, adókulcsokra vonatkozóan és információt cserélt a két fél, gyakorlatilag a visszaélést megakadályozó klauzulák szerepelnek ebben a megállapodásban, a spanyol andorrai megállapodásban, tehát itt az is szerepel, hogyha egy cég a székhelyét Andorrára viszi, akkor itt nem végezhet fiktív tevékenységet, hanem valódi gazdasági tevékenységet kell folytatnia, és nem használhatja ki ezt a helyzetet arra, hogy ne fizessen adót. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az összes megállapodás, amelyet harmadik országokkal kötöttünk, megfelel a BEPS előírásoknak, és a visszaélése ellenes klauzulákat tartalmazza. A BEPS munkacsoportban már az eleje óta tagok vagyunk, ez egy multilaterális munkacsoport, és megtesszük mindig a szükséges lépéseket. Kis ország vagyunk, lehet, szeretnénk a lehető legtöbb fórumon jelen lenni és tájékozódni, hogy tudjuk, hogy milyen területeken kell Andorrának még lépéseket megtenni. Én, mint Andorra képviselője, az összes fórumon felteszem mindig ezeket a kérdéseket azért, hogy meg tudjunk felelni az összes szabálynak. Tehát megismétlem még egyszer, a nemzetközi szabályokat mindig betartjuk. Nem tudom, ez megválaszolja-e a kérdést. Köszönöm szépen, és ami az előadó úr által, Zimon úr által, Enger úr által feltett többi kérdést illeti, kérem, hogy röviden válaszoljon ezekre is. OCD, de... Az OECD-t illetően az Európai Uniós megállapodásra való különbség, amelyet 2005-ben jutunk alá, meg ami most van érvényben, nyilvánvalós a különbség. Mert ha megnézzük, látják, hogy az OECD alapján automatikus információcsere van minden OECD által publikált irányelv mutatás szerint, és ugyanez az Európai Unióval kapcsolatban is érvényesül ugyanakkor. És aláírtuk már a több oldalú megalapodást is, úgyhogy most készítjük a jogszabályokat, a számítástechnikát ahhoz, hogy jövőre elindulhasson a próba, a teszt, működési próba, és teljes körű információ hogy valósulhat majd meg, ha megengedi az ország, ország, ország alapú jelentésekben. Készek arra, hogy nyilvánosra tegyék az adatokat? Hát ezt most tanulmányozzuk. Nagyon sok kérdés merült fel, hogyha minden ország így teszi, akkor mi is, miért, ne, miért maradnak ki Andorra? Proaktívak vagyunk, figyelemmel kísérjük a fejleményeket az Európai Unióban és nemzetközi szinten, elemezzük azt, hogy mi a hatása ezeknek, és hogyan lehet követni. Ahogy tettük az automatikus információs erővel, korai elfogadók vagyunk, ahogy voltunk korábban is, megnézzük, hogy fest majd a menetrend, és hogyan tudunk igazodni ahhoz. Concerning the... Ami a transfer árképzést illeti, összes adó hálózat és keret tekintetében ez nagyon új. Az ügynökségünk tavaly indult ebben a témában. Most van fejlődőben mindez. Most hozok létre a kereteket, és most igyekszünk az Európai Uniónak választ adva felállítani a rendszer. mi nagyon lineáris, egyszerű adórendszerünk van, és vannak felügyelőcsoportok, elemezzük, hogy a végrehajtási alternatíváknak milyen hatásai lehetnének. Tehát, hogy jó folyik-e, vagy sem, milyen hatása van az adott országok vonatkozásában az Európai Uniós, Uniós és világsztenderdek tekintetében. Tehát most vagyunk abban a folyamatban, hogy elemezzük mindezt előzetesen, hiszen ezt követően kell megszervezni. El tudják képzelni, milyen hatása lehet egy pici országra a, a teljes rendszernek. Tehát a kezdetektől fogva nemzetközi összefüggésben vezettük be a szabályainkat, nem akartunk sose agresszív módon erőteljesen eltérni a világ érvényesül gyakorlattól. Miniszterasszony, Frau nem tartom kielégítőnek, hogyha válaszaink, mindig azt válaszolja, hogy majd megvizsgáljuk. Jó, hogy megvizsgálják, amely kicsit informatívabb lehetne az, hogy milyen, hogyan gondolkodnak ezekről, mit terveznek. Tehát talán egy kicsit a dolgok tartalmi kérdéseire is válaszolhatna, nem elég azt mondja, hogy majd megvizsgáljuk. Már elnézést. Maybe it will be helpful. Talán segíti önt, ha tudja, hogy a társasági adó működésében tudja, hogy 10% az adó, akkor van csak kivétel, ha új munkahely teremt, vagy új vállalatként indul valaki. De helyi adót fizetve, tehát a kettős adóztatás elkerülésre vannak bizonyos levonások, meg vannak speciális kivételek, ha különleges rendszerekben nemzetközi kereskedelmi cégek számára éve a pénzügyi befektető intagrup csoportok menedzsmentje számára, meg külföldi tevékenységre vonatkozóan, de ennek csak, csak egy kis része az adó alapnak, és mindig külön vizsgálják, hogy en, nem automatikusan adjuk meg ezeket a kivételeket, hanem mindig elemzés alapján. az fontos tudni, hogy a nominális 10%-os a voltak éppeni befizetés adó, tehát ezek a levonások csak akkor érvényesek, hogyha egy új ágazat létrehozását vagy új munkahelyteremtést tud bizonyítani a vállalat. De mindenki más be kell fizesse ugyanezt az adót. A 10% az egy nagyon lineáris adó, de az adó alap kiszámolása és a tényleges adótétel ugyanaz. Nem elemezzük az államháztartási kereteket. Now with all the what we... Tehát most a BEPS tevékenységek tekintetében például a kettős adóztatás egyezmény tekintetében vannak visszaélési elleni szabályok, mindezek esetében, minden egyezmény esetében külön-külön vizsgálódunk, és elemezzük, hogy milyen hatása lehet az egyik adónemnek a másikra, például a BEPS esetében a multilaterális csoport tagjai vagyunk, nem csak mi elemzünk, mindenki más is elem, elemzi az új rendelkezéseket és azok hatását. Én csak azt akarom elmondani, minden folyamatban levő dolgot elemzünk. Tehát online figyelemek is, ha valami újdonság Európai Unióban, akkor is jellemezők, miért aláírunk valamit az EU-val, az OECD-vel vagy az Egyesült Államokkal. Fontos, hogy legyen egy roadmap menetrendünk, és tudjuk. Meg kell vizsgálni. Jó, köszönöm. Gály asszony, illetve elnézést, Peter. Sie haben nicht... Nem válaszolt. Nem válaszolt az automatikus információ cserére való kérdés, tehát az adó döntésekre vonatkozó információ cserére. Van Andor, van-e Andorrában ilyen adó döntés, és ha létrejön egy európai információs rendszer ebben a tekintetben, akkor Andorra abban részt vesz majd? Madame. Asszonyom, Szerintem eh, megmutattuk, hogy részt veszünk az összes új intézkedésben és minden új eh, kezdeményezésben. Hogyha új szabályok vannak, akkor eh, ott akarunk lenni, megnézni, hogy mi történik, és hogyan tudjuk alkalmazni, hogyan tudjuk átvenni, mert hogyha nem akarnánk az összes nemzetközi EU-s szabályt követni, akkor nem lennénk most itt. Hát persze, persze. Tehát a válasz igen. A válasz igen mindenre, mondja az elnök. Igen, mindenre, hát meg kell néznünk a roadmap-et, meg mindent. Meg a jegyzőkönyvet. Gályasszony. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy minden kérdést felírtam, amit feltettek. Először tehát a az országonkénti beszámolási kötelezettségre vonatkozóan. Igen, mi támogatjuk általában az OECD BEPS-et, igen, aláírtuk a multilaterális illetékes hatóság megállapodást az országonkénti beszámolásra az OECD-n belül, be is fogjuk vezetni, a nemzeti szükséges jogszabályt meghozzuk, a kormányunk március elején, és ezt egy sajtónyilatkozatban közé is tettük, már az első jogszabálycsomagot be is nyújtotta konzultációra, több témában a BEPS alkalmazása, megvalósítása terén, és ez egyik, ennek egyik összetevője az OECD követelmények szerinti országonkénti beszámolás, a másik a meglévő um, IP doboz rendszer kivezetése, um, egy megállapodott átmeneti időszakot követően 2020-ig, aztán az adószabályainkban egyértelműen kell meghatározni az adóhatározat fogalmát, hogy ennek alapján megfelelő cserére kerülhessen sor az ilyen adóhatározatokról. Aztán azt tervezzük, hogy nemzeti jogszabályt hozunk a transfer árazásról, és ez válasz az egyik képviselő kérdésére is, a transfer árazás dokumentációját is szabályozni kell a nemrégiben az OECD által kiadott ajánlások alapján. Az országonkénti beszámolásra vonatkozó kérdés, mi szerint egyetértünk-e, hogy ez nyilvános legyen, vagy ne legyen nyilvános, Nos, az a helyzet, hogy azt gondoljuk, hogy egyelőre a nemzetközi megállapodás szerinti az OECD által elfogadott, kidolgozott és elfogadott normákat követnénk, tehát ezt a megközelítést. Van némi kételjünk azzal kapcsolatban, hogy az ilyen információ nyilvánossá tétele magánélet védelmével, illetve a vállalati titokkal összeegyeztethető lenne, illetve hozna-e mm, hozzáadott értéket. Persze, hogyha új nemzetközi norma jön létre, ami mm, előírja, hogy az ilyen információt nyilvánosan közé kell tenni, és ki kell cserélni, akkor természetesen csatlakoznánk ez ilyen normához, mint minden más ország is. Volt egy kérdés az alapítványokra, trustokra, cégekre, illetve a tulajdonos központi nyilvántartására vonatkozóan itt, illetve a nemrégiben kiadott, a Global Forum által kiadott értékelési jelentésben olvashatják, hogy értékelték, elemezték a helyzetet, a cégek, alapítványok, vagyonkezelők, egyéb entitások tulajdonosának utána lehet nézni, Liechtensteinben elvileg alapvetően nem nyilvános a nyilvántartás, de létezik, megvan, ez a lényeg, és ami azt illeti, hogy a hatóságok hozzáférhetnek-e az ilyen információhoz, amit általában a cégeknél vagy szolgáltatás nyújtóknál lelhetünk fel. Nos, nagyon fejlett már hosszú idő óta a rendszer, és az információcsere tapasztalatok is azt mutatják, hogy eddig nem volt olyan eset, amikor nem tudtuk volna feltárni, hogy ki a haszonhúzó, vagy a tényleges tulajdonos egy vagyonkezelő mögött, vagy egy trust mögött, tehát a, track recordünk azt mutatja, hogy mindig megtaláljuk a, a tulajdonost. Nem csak az egyedi kérésre történő információszolgáltatás esetében, hanem a jövőbeni automatikus információcsere esetében, és minden szövegben megtalálható, hogy a tulajdonos kilétét is fel kell tárni, illetve széles körű definíció is van arra, hogy ki a tényleges tulajdonos. kaptunk egy kérdést arra vonatkozóan is, nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem a kérdést, szóval arra vonatkozóan, hogy a speciális adórendszerek mennyire fontosak, illetve hogy van-e valamilyen különleges partneri kapcsolat valamelyik szomszédországunkkal, illetve milyen országból érkeznek főként a befektetők. Szóval ilyesmire vonatkozott a kérdés. Általánosságban nem rendelkezünk sok információval arra vonatkozóan, hogy a különböző cégek befektetői honnan érkeznek, de azért azt elmondhatom általánosságban, hogy nagyon szoros gazdasági kapcsolatok fűznek bennünket az Európai Unióhoz és az Európai Gazdasági Térséghez. Természetesen nem csak a pénzügyi szektorban, hanem mindenek előtt az ipari ágazatban. Az EU-val és tagállamaival, illetve az Egyesült Államokkal, illetve más amerikai, dél-amerikai, latin-amerikai országokkal különleges kapcsolatunk vannak. És Svájccal, ugye? Többek között. Hát persze. Nem vagyok benne biztos, hogy erre is vonatkozott-e a kérdés, de hadd mondjam el, hogy számomra nem tűnik annyira fontosnak, hogy milyen konkrét fizikai tevékenységet folytatnak egy országban. Inkább az a fontos, hogy ezek a tevékenységek jogszerűek-e, illetve a nemzetközi és európai normáknak megfelelnek-e, dokumentálták-e őket megfelelően, illetve hogy amennyiben ez szükségesé válik eh, az adó információt és a megfelelő szükséges információkat kicseréljék. Elnézést, asszonyom, ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy Frank Engel szeretné pontosítani a kérdését. Engedelmével. Frank. És volt ilyen kérdés kell. Asszony, kedves, normális akartam lenni, de most németül mondom, hogy pontosabban értse nem azt mondom, hogy rossz szándék vezérelni önöket, amikor a pénzügyi gazdasági jogszabályt meghozzák. Azt kérdeztem, hogy vajon közölnél -e velünk, hogyha vannak adó ítéleteik. Nem kaptam választ, pedig legitim kérdés volt, legitim helyen tettem fel. Kérem, válaszoljon. Ha kit kedvesebben fogalmaznék, egy Liechtensteini intézmény bonyolult rendszerében, mondjuk svájci intézményekkel kapcsolatban, hogyan lehet megszervezni azt a vállalat szempontjából, hogy elkerülje az adót. Kedves akartam menni udvarias, de kevés udvarias mondom, és felteltem konkrétan ezt a kérdést a Liechtenstein svájci vonatkozásban. Akkor én is németül válaszolok, hogy jobban értsem. Ön is engem. Igen, vannak Liechtensteinben is adó határozatok. A bevezetőmben mondtam, hogy ezek az adó határozatokat megvizsgáljuk, illetve az EFTA felügyeleti hatósága, ez az EU bizottság megfelelője az EFTA-ban, és ez vizsgálja az, azokat az előírásokat, amelyek a belső piacsal kapcsolatosak, meg az állami támogatásokkal függenek össze az, ezek az adó határozatok, amelyek vizsgálat tárgyai lesznek, és amelyekkel kapcsolatban az EFTA felügyeleti hatóságának adunk át adatokat, pontosan úgy működnek, mint az EU tagállamok esetében történik. Az EFTA felügyeleti hatóság megvizsgálja ezeket, megvizsgálta ezeket, és arra jutott, hogy a mi gyakorlataink adó elő határozataink nyilvános tételen megfelelnek az alkalmazandó EU szabályoknak, pontosabban azoknak az előrásoknak, amelyek az állami támogatások elkerülését célozzák. Fontos, hogy megemlítsem, hogy nálunk ezek az előhat, adó előhatározatok semmi módon nem azt a cél szolgálják, hogy csökkentsék az adókat, hanem pusztán azt célozzák, hogy jogbiztonságot teremtsenek abban a tekintetben, hogy alakulnak majd az adók az érvényben levő jogszabályok alapján egy bizonyos helyzetben, amely aztán konkrétan meg is kell valósuljon. Mert ha nem valósul meg a, te, a bejutott tervek szerint, akkor a vonatkozó adó előhatározat érvényét veszti. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését arra vonatkozóan, hogy vannak-e nálunk adó előhatározatok, vagy sem. Amit pedig a bizonyos társadalom, vagy, vagy vállalati jogi lehetőségek kihasználásának legitimitását illeti, vagy annak hiányát, úgy gondolom, hogy az egyik alapelve Európának a, a közös piac a befektetések szabadságát is beleértve e közös piacon. Nem csak az, az állampolgár hazájában, hanem máshol is. Ez az európai gazdasági térség alapelve is. Ehhez tartjuk magunkat, ebben veszünk részt, tartjuk magunkat azokhoz a szabályokhoz, amelyek ezzel kapcsolatosak. Ha adó úgymond adó tervezés folyik. Fontos, hogy az OECD által kifejtett új standardek, illetve a BEPS projekttel összefüggésben levő rendelkezések megvalósuljanak. Mi ezt tesszük a határozatok, az határozatok körében is, meg konkrét pontról pontra való a hazai jogszabály kiigazításokban is, az adó jogszabályokat illetően, és az általános ö, osztalékjövedelem információ tekintetében is, ahogy azt előírja a megújított anyavállalat, leányvállalat irányelv. Egyrészt a kettős adasztás elkerülés érdekében, de másrészt azért is, hogy a jövőben elkerüljük az úgynevezett hibrid tervezést, adótervezést gyakorlatát. Ennyit tudok elmondani erről most itt. Nem tudom, hogy elfelejtettem-e a válasz. Igen, volt még egy kérdés. Mi lenne az értékelésünk az előző megtakarítás adóztatási megállapodás tárgyában, illetve az Európai Unióval kötendő új megállapodás vajon eredményesebb, hatékonyabb lenne-e? Úgy gondolom, jól tudjuk mindannyian, hogy a megtakarítások adóztatása megállapodás, meg a korábbi vonatkozó irányelv csak korlátozott hatája bírt, és így a, az eredményessége is korlátozott volt ennek a jogszabálynak. Ezt a meglátást osztjuk. A megállapodás hatáján belül vagy az adóvisszatartást alkalmazzuk és átadjuk a tagállamnak, vagy egyre nagyobb mértékben folyik a vonatkozó adatok cseréje, információ cseréje. Az új rendszer sokkal eredményesebb lesz, mert szélesebb merítésű, magában foglal sokkal több jövedelem kategóriát, is, és az automatikus csere bevezetésével létrejött egy általános, közös standard, mely az Európai Unió egészében alkalmazásra kerül, meg az egyezménybeli, vagy szerződésbeli partnereinkkel is. Köszönöm, asszonyom. Péter, csak hogy tisztában lássunk. A, nyilat, a nyitó nyilatkozatban azt mondta, hogy a pénzügyi piacszabályozást végrehajtják. Akkor hajtják végre, hogyha az adó elődöntésekről automatikus információsra is megvalósul, illetve a közös konszolidált társasági adóalap tekintetében is, vagy egy nyilvános vagy nem nyilvános ország alapú jelentést a listásnál is végrehajt. Csak ekkor valósul meg ez a rendszer. Köszönöm a záró kérdést. Emlékeztetnem kell önt arra, hogy Lichtenstein nem tagja az EU-nak, de azt mondta, hogy a, de azt mondta, hogy a pénzügyi piacszabályozási jogszabályokat mind végrehajtják. Igen, ez igaz, de az adó, aki az EU-ban nem része az, e az EFTA, az gazdasági térség megállapodásnak, így módon ezeket nem kötele, erre nem kötelez bennünket szerződéses kötelezettség, hogy ezeket átültessük. az EU, és az EU nem is élt olyan javaslattal, hogy az adó aki további részét át kéne ültessük a saját jogszabályunkban, sem a határozatok, adóhatározatok cseréje tekintetében, sem egy közös társadalmi adóalap társadalmi vagy konszolidáltató alap bevezetése tekintetében nincs ilyen követelmény, ezért nem igen tudok választ adni most erre a kérdésre, hiszen eledig nálunk ez nem volt téma. Az EU-val kapcsolatunkban ez nem követelmény. A válasz tehát nem. Pent Luke. Ugyanez irányban szeretnék kérdést feltenni. Nem válaszolt a kérdésemre. Ön szerint egy közös konszolidált társasági adóalap mérés alap az EU-ban, ha bevezetésre kerülne, önöknél vajon negatív hatása volna -e a kettős adatás elkerülése tekintetében is általában, és ehhez kapcsolódóan a mondta, hogy nem kötelező ugyan az adó, akit átvenniük, ám önkéntesen megtehetik. Vajon egy ilyen kezdeményezéshez, mint amit előbb említettem, csatlakoznának-e, vagy sem? Um, Wie gesagt, die... Ahogy mondottam, a közös társági adólap mérési, vagy konszultált mérési adólap hatása, kihatása nem képezi elemzés tárgyát nálunk, így nem tudok megbízható választ adni. A közös adóalapnak lehetnek bizonyos előnyei akkor, hogyha konszolidált adóalapról van szó, és az adó bevételek elosztása az érintett államok között átalakul, ennek lehetnek hatásai azokra is, akik nem részei a rendszernek. Ám hogy mekkora, milyen, mennyire jelentős ez a hatás, mennyire lehetne jelentős, ezt nagyon nehéz most megítélni. Ha azt kérdezik, hogy vajon önkéntesen csatlakozunk-e ezen új szabály, szabályozáshoz. Nos, erre azt mondhatom, hogy eddig a Liechtenstein és az EU közötti kapcsolatrendszer világos szerződéses alapokra támaszkodott. Ez a szerződés nagyon sok kötelezettséget is tartalmaz, ám jogokat is. Ha a kötelezettségeket bővítenénk amelyeket végre kell hajtania az aláíró félnek, akkor Liechtenstein azt az álláspontot képviselné, hogy akkor a jogokat is, amelyek ebbehez kapcsolatosak, kiegyensúlyozott módon bővíteni kell, és végrehajtatóvá kell tenni. Ez például azt is jelentené, hogy bizonyos irányelvek, melyek a kettős adóztás elkerülését szolgálják, melyek jelenleg nem terjesztettek ki Liechtensteinre, például a anyavállalat, lányvállalat irányelv, vagy a licensz irányelv is részei kellene, hogy legyenek egy ilyen új megállapodásnak. Számunkra nem volna elfogadható az, ami már most sem az, hogy Liechtenstein különféle út tagállam gyakorlatában fekete listára kerül, vagy adó ö, alapú diszkrimináció tárgya, és szerintünk már most sem megengedhető, vagy jogos, miközben néhány, vagy egyes EU tagállamok nemigen hajlandóak levenni Liechtenstein terül a fekete listáról, melyeket az információcsere hiány alapján állítottak fel. És, van, és vannak egyéb ö, kedvezőtlen bánásmondok vagy eljárások Liechtensteinnel szemben, a tagállami adórendszerek működésében és a társasági adó meghatározásával. Ezen általános összefüggésben és keretek között kell vizsgálni tehát ezeket a jelenségeket. Szerintünk nem az a megfelelő, hogy egyoldalúak utólag végrehajtatnak egyféllel az EU döntése alapján Liechtenstein az európai piac része, tudnélik, és nem egy harmadik állam, mint ahogy ezt már kifejtettem. Köszönöm szépen. Kofod eh, úr is szeretnék kiegészíteni a kérdéseit. Köszönöm, én is csak gyorsan reagálnék. Válaszolt a kérdésemre, de én igazából nem értettem az ön magyarázatát, hogy a trösztök és magánalapítványokkal kapcsolatos információkat miért nem ten, tudják nyilvánossá tenni. Tehát, hogyha ezt meg tudnám magyarázni, annak örülnék. Aztán pedig a társaságok tulajdonosai, tehát az állami társaságok tulajdonosai, ha jól értettem a válaszát, akkor Liechtenstein most teljesíti az OLCD követelményeket, ugye? De ha jól értem, akkor nincs hivatalos nyilvántartások, ugye? A társaságok tulajdonosairól Liechtensteinben. És nincs a, a számlákról sem nyilvántartásuk. Jó lenne, hogyha erre választ tudna adni, mert átláthatóságról beszélnek, de én itt mindent látok, csak nem átláthatóságot. Köszönöm. Merci, madame. Parancsoljon, asszonyom. Um, of course, Liechtenstein has a company. Igen, van Liechtensteinben is cégnyilvántartás, ami nincs, az az alapítványok nyilvános jegyzéke, nyilvántartása. Az alapítványok, amikor létrejönnek, természetesen regisztrációs kötelezettség alá esnek, tehát ez azt jelenti, hogy bejegyzik őket a létrejöttükkor. Tehát az alapítványok létrehozásakor megvan a felügyelet, a tulajdonosi információkat tárolják, ugyan nem egy nyilvános jegyzékben, de tárolják. Amikor a tőzsdei jegyzett cégekre kerül a sor, igen, itt természetesen teljesítjük az EU-s kötelezettségeket. Én általánosságban a következőt mondanám. Nem vagyok abban biztos, hogy a tulajdonosi információk, tehát a társaságok tulajdonosaira vonatkozó információk, mondjuk az anonim cégek esetében a nyilvánosságra hozatal lenne nemzetközi vagy európai standard, amelyet már megállapítottak. Az átláthatóság ebben a kontextusban valami mást jelent azt jelenti, hogy bizonyos okok megléte esetén kell átláthatónak lenni, például a pénzmosás elleni küzdelem, vagy egyéb gazdasági bűncselekmények elleni küzdelem céljából, vagy adóügyi információcsere céljából. Ez azt jelenti, hogy olyankor fel kell fedni mindenfajta típusú társaság, tröszt, alapítvány és egyebek tulajdonosaira vonatkozó információkat, amennyiben ezekre az információkra szükség van, azokból a célokból, amelyeket említettem. De hogy nyilvánosságra kell hozni ezeket, és ezeknek az információknak állandóan elérhetőeknek kell lenniük, ezzel én nem feltétlenül értek egyet, nem látom ennek a hozzáadott értékét ebben a kontextusban, sem pedig a hozzáadott értékét nem látom akkor sem, amikor arról lenne szó, hogy mondjuk az adószabályok betartását, vagy a pénzmosás megelőzését szolgálnánk, vagy a terrorista szervezetek finanszírozását próbálnánk megakasztani. Nincs egy ilyen lépésnek hozzáadott értéke, és Liechtenstein erre nagy figyelmet fordított, létrehozott egy rendszert, amelyben garantálni tudjuk, hogy a kedvezményezeti tulajdonosokra vonatkozó információ mindig rendelkezésre áll, de úgy döntöttünk, hogy ezt az információt rendelkezésre bocsátjuk, amikor szükség van rá, azonban nem tartjuk állandóan nyilvánosan elérhetően nagyszerű, akkor a monakói képviselethez fordulok, miniszter úr. Köszönöm szépen. Megpróbálok azokra a kérdésekre válaszolni, amelyek konkrétan és kifejezetten a hercegségre vonatkoznak, mert voltak bizonyos kérdések, amelyek inkább a másik két tárgyalópartnerhez szóltak. Ami a 2005-ös megállapodás végrehajtásának mérlegét illeti, a Liechtenstein képviselőhöz hasonlóan mondanám, hogy ez egy átmeneti intézkedés volt, korlátozott jog hatással mint egy tíz éve jelentős összegeket utalunk át az EU tagállamoknak. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy milyen előrelépést jelentett az OECD-n belül a kötelezettségvállalásunk 2009 óta a kérésre történő információcseréről, mint egy 30 megállapodást kötöttünk, ezek túlnyomó többsége ma is hatályos. Számos országgal cserélünk kérésre információt, az erőfeszítéseket, az eredményeket a különböző világfórumok visszaigazolták, most pedig a többiekhez hasonlóan az automatikus információ cserére készülünk, az AMAKot és az MCA-t is aláírtuk ma nagy nemzetközi fejleményeknek részesei vagyunk. Nyilván a korábbiak mérlegét is megvonjuk, de a jelenlegi dinamikához szeretnénk csatlakozni. Volt egy kérdés, amire válaszolnék, de aztán, hogy válaszolnánk Anton Dunkerk adóigazgató segítségével, aztán hogy meglátjuk, hogy erre vonatkozott-e a kérdés, hogy különleges kapcsolatok állnak-e fenn bizonyos partnerországokkal. Nos, említettem, hogy a francia köztársaság és az olasz köztársaság a két nagy szomszédunk, és az elmúlt évtizedek során kölcsönös előnyökre épülő partnerség alakult ki a két országgal ugye jelentős munkaerő érkezik naponta a hercegségbe a két szomszédos országból, dinamikus munkahely tehát a foglalkoztatásban a hercegség talán jobb munkahelyek vannak, mint a szomszéd országokban. A bevezetőmben említettem, hogy a francia áfa, illetve társasági adó mértéket alkalmazzuk Monakóban, tehát egy oldalú, ami nem tudjuk ezt a kulcsot emelni vagy csökkenteni, a francia beli helyzet vonatkozik ránk is, és ez nagyon jelentősen hozzájárult a gazdasági prosperitáshoz. Itt egy pillanatra félbe szakíthatom. Tehát nagyon fontos, hogy az összes többi országtól eltérően, akiket eddig meghallgattunk, önök nem ö, saját hatáskörükben döntik el, hogy milyen adókulcsot alkalmaznak, illetve milyen adót alkalmaznak. Így van, e két adó nem esetében, az ÁFA és a társasági adó esetében így van. Na most Engel kollega említette az adóhatározatokat, és a többiekkel is átvettük ezt ugyanaz a gyakorlatuk, mint Franciaországnak az adóhatározatoknál? Az adóigazgató úr felé fordulok. Természetesen igen a válasz. Ugyanazokat az elveket alkalmazzuk, mint Franciaország nem kodifikáltuk az L80A és az L80B cikkeket, ahogy Franciaországban tették az adóhatározatról. Azt leszámítva, hogy nincs ez törvénybe foglalva, pontosan ugyanúgy végezzük, ugyanúgy adunk adóhatározatokat, mint Franciaország Tehát mm, sosincs az értelmezésről írásbeli döntés. Ami az alapítványokat illeti, általános kérdés, és Monakóban is felvetődik, hogy nagyon kevés alapítvány működik nálunk, ezt tudni kell, mint egy 20, csak szociális vagy filantróp célokra jöttek létre, 11 jött létre, szociális segítségnyújtásra, három egyetemi ösztöndíjakra, van egy külföldi tanulmányokra, és van egy sportra, és van egy állatjólétre szóló az államminiszter az állam egyik szervével folyamatosan ellenőrzi ezeknek a működését, és belügyminiszter kollégám irányításával egy bizottság felügyeli ezeknek a működését, illetve a gazdasági és pénzügyminisztérium, az én minisztériumom is részt vesz ebben a munkában tehát valójában az alapítványokkal nincs probléma, itt alapvetően a filantróp rendeltetést kell hangsúlyozni. Még egy fontos dolog a BEPS-szel kapcsolatban a monakói nagyhercegsége a Monakói Hercegség támogatja a BEPS kezdeményezést, talán kevésbé vagyunk proaktívak, mint más államok, ugyanakkor amikor Moszkovici biztos Monakóba látogatott, újra megerősítettem, hogy támogatjuk ezt a kezdeményezést, és az elkövetkező hetek, hónapok során folytatjuk a munkát. Az ipari és kereskedelmi cégek jelenléte miatt nem teljesen olyan a helyzet nálunk, mint más pénzügyi központokban. Az elmúlt hónapban parafáltuk a jegyzőkönyvben, és semmiképpen ne gondolják, hogy a kormány vagy a monokói hatóságok nem kívánnak részt venni ebben a folyamatban. Egyszerűen arról van szó, hogy rangsorolni prioritás felállítást kellett végeznünk. Rendben, köszönöm. Frank esetleg kiegészíteni? Köszönöm, Alan, tisztelt miniszter úr. Konkrétabban szeretnék most ön felé fordulni, és konkrétabban megfogalmazni a kérdésemet. A 60-as évek elején nagy vita volt Franciaország és önök között, vannak a teremben olyanok, akik még emlékeznek erre. 60-as évek óta már eh, máshogy alakul az önök eh, kapcsolata. Egészen eh, gyakorlati szempontból egy francia cég, egy olasz cég miért választja Monakót pénzügyi központnak, illetve miért hoz létre monakói részvénytársaságot, mi a specifikus előnye bizonyára nem adó előnyökről van szó. Hát francia adóalanyok esetében ez elhanyagolható előnyt jelent, csak igen, hát ön a kérdése végén a válasz egy részét is megfogalmazta, tehát valóban ez nem az adózáshoz kötődik, jelenleg alapvetően magánszemélyek rezidensként érkeznek Monakóba, tehát lakóhelyül választják Monakót, egyesek közülük EU tagállamok állampolgárai, aztán monakói hercegségben hozhatnak létre valamilyen entitást, amely aztán külföldön is működhet, ha kíván, de alapvetően nem adó okoknál fogva hozzák létre ezeket cégek nagy része mikrovállalkozás, Monakóban dolgozó emberek, természetes személyek, családtagok kívánják a pályájuk során megszerzett szakismereteket kamatoztatni, létrehozva egy szolgáltató, vagy ipari, vagy kereskedő vállalkozást. Tehát ez sokkal inkább a azokon a területeken működő vállalkozásokat illeti, ahol ezek az emberek élnek, saját településükön, hát sokkal kevésbé van arról szó, hogy adózás vagy más szempontok miatt választották volna Monaco területét. Tehát egy nem rezidens francia vagy nem rezidens olasz nem azért hoz létre vállalkozás Monakóban, mert adó előnye van ennek, hanem azért, mert a tevékenységet ott akarja folytatni. Világos. Ma délután multinacionális cégeket fogunk meghallgatni, tavaly 15-öt hallgattunk meg, közülük egyikőjük sem Monakóban székel, vagy van jelen. Sajnos, ugye, Monakónak ez elég baj, vagy Európának elég baj. Köszönöm szépen. Ezt a második kérdéskört Marco Valini az EFDD részéről kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm ezen országok képviselőinek, hogy eljöttek, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, és hogy ezt meg is tették, bizonyos esetekben kimerítő választattak, más esetekben keves, kevesbé kimerítő választattak. Én Liechtenstein képviselőjéhez intéznék egy kérdést. Ön azt mondta, hogy van lehetőség arra, hogy információkat adjanak a vagyon gondozókról, ügynökökről, hogyha egy érintett fél kéri ezt az információt. Engem az érdekel, hogy ez hogyan működik. Tehát egy hatóság önökhöz fordul a kérésével, és akkor az információt rendelkezésre bocsátják, ez, ez így működik. Emellett politikai szinten folytatnak tárgyalást arról, hogy a hatóság, más államok hatóságaival közösen összeállítsák ezt a listát, és akkor automatikusan lehetne információt cserélni, vagy csak és kizárólag minden alkalommal külön kérésre adják az információt. Aztán pedig a banki kérdés, ez is egy nagyon fontos kérdés. Nemrégiben volt ugye Olaszországban is ebből egy ügy. Gyakorlatilag adó elkerülést tudtak megvalósítani, egy lichtensteini leányvállalaton keresztül 14 milliárd eurós adó kiátszásról volt szó, tehát illegális adó meg nem fizetéséről. Bermuda és Liechtenstein, Liechtenstein között, tehát voltak ilyen kapcsolatok, voltak vizsgálatok, a média az nagyon fel, médiában ez felverte a port. Engem az érdekelne, hogy Liechtenstein miután a bankkal szemben büntető intézkedéseket foganatosított, mit lép mert hogyha nem reagálunk, akkor a bankrendszer, tehát megvannak ezek a bankok, amelyek ezeket a kevéssé etikus és átlátható gyakorlatokat alkalmazzák, soha nem fogjuk tudni legyőzni a jelenséget, hogyha nem lépünk fel a bankrendszerben ezekkel szemben. Tehát ezt a célt kellene elérni, mert egyébként soha nem fogjuk tudni legyőzni az adókijátszást, azért, mert itt vannak ezek az áramlatok a bankrendszeren keresztül ide-oda el tudnak tűnni. Az utolsó kérdésem pedig megint a bankfelügyelet e, kapcsolatos Andorra és Monaco ugye alkalmazzák az eurót, de az Európai Központi Bank felügyeletén kívül esnek. És engem érdekelne, hogy van-e valami fajta eszmecsere önök között annak érdekében, hogy a felügyelet hatékonyságát is erősítsék, hiszen eh, van itt olyan bankokról szó, amelyek hatalmas befektetéseket eszközölnek, és akár rendszerkockázatot is jelenthetnek. Köszönöm, kedves korgár, kollégám, Barbara Kapel következik az ENF képviseletében. Köszönöm szépen, elnök és köszönöm Andorra Lichtenstein és Monaco képviselőnek, hogy eljöttek az Európai Bizottság január 28-i nyilatkozatában tájékoztat bennünket a külső stratégiáról a hatékonyabb adóztatás érdekében, amely koherenciát, nemzetközileg elismert kritériumokat és felelős viselkedést ír elő adópolitikában és harmadik országokkal szemben is alkalmazzuk ezt a stratégiát, amelyek tekintet, tekintetben fogják az átláthatóságot, az, az információs és méltányos adórendszereket értékelni az a, elsősorban az automatikus információ csere és az új szervezetnek végrehajtása lenne a cél. Száz állam vállalta már a kötelezettséget, hogy az EU tagállamokat összekapcsolja az automatikus információrendszerben a pénzügyi számlákat, illetően határon átnyúló hatása hatája a bíró adó határozatok tárgyában tájékoztatja. 2017-től ezen túl az Európai Unióban, és erről már szó esett, van egy köte, az országokra vonatkozó jelentési kötelezettség a bankok és pénzügyi ágazat keretében, például a nyersanyag és a fa termelés, kitermelés ágazataiban. A három képviselő azt is elmondta, hogy alapvetően az összes informá- automatikus információs sereg kötelezettséget átveszik majd, mind a hárman elmondták ebbeli vállalásokat, Lichtenstein képviselője pedig az ország specifikus, ország specifikus jelentés tekintetében a nyilvános sátéterről is beszélt, még Andorra képviselő azt mondta, hogy teljes mértékű költség elemzést kell végezzenek még ezelőtt. Vajon az ország specifikus kritikus jelentések tekintetben mi Monaco álláspontja A és B, és mi Monaco álláspontja az automatikus információcsere tekintetében az adó elő határozatok és megállapodások, előmegállapodások tárgyában. A második pont a méltányos adóversenyben az OECD képviselő és itt jelenlevő harmadik államok is aláírták a BEPS az való csatlakozási szándékokat és a nemzetközi sztenderdek bevezetésére vonatkozó vállalásokat. Az Európai Bizottság kéne, hogy a motorja legyen ennek, ahogy Moszkovici is elmondotta, ezen túl a bizottság a webs kezdeményezésen túl egy EU intézkedési csomagot is előrányoz az adóelkerülés elleni harcban. Januárban már bemutatta ezt és a magatartási kódexet is frissíti. A kérdésem az, Monaco képviseletéhez, hogy vajon most hogy áll az OECD BEPS kezdeményezés végrehajtása, és Lichtenstein és Andorra képviselő már konkrétan beszélt erről, Monaco nem, és mindegyikhoz kérdem, hogyan állnak hozzá a Bécsi intézkedés csomag, a, a januári csomaghoz, exit tax, switch over clause, általános visszaéléssel, fellépés FCFC jogszabályalkotása és a semlegesítése a hibrid miszmecseknek. Na, no, ehhez hozzáállok hozzá. Köszönöm szépen az EPP részéről Pablo Szálba. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdés a következő. Andorra, Liechtenstein és Monaco esetében az adóbevételek, tehát a szolgáltatások és termékek adójából származnak, származnak amelyeket itt állítanak elő, illetve nyújtanak. Milyen ö, társasági adó származik az országokon kívül végzett tevékenységek megadóztatásából? Köszönöm, hát egyszerű kérdés, erre egyszerű lesz a válasz. Manuel Morel következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A Liechtenstein képviselőhöz fordulnék, mert hallottam, amit mondott, nem vagyunk tagjai az Európai Uniónak, ez igaz, de az Európai Gazdasági Térségnek, Szabadkereskedelmi Övezetnek, meg ha jól tudom, a Schengeni térségnek is részei önök, és ezekben a demokratikus elvek érvényesülnek, különösen az adó előtti egyenlőség elve persze el is válaszolhat, de van egyfajta aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az alacsony adóra specializálódva önök, mint hogyha vállalnák az paradicsom minősítést a nemzetközi környezetben, ugye az adóröti egyenlőség elvét ez teljesen háttérbe tolja, és az adó dömpinget is lehetővé teszi adóhatározatokkal kapcsolatban a nagyságrendre lennék kíváncsi, hogy évente milyen nagyságrendű ez Liechtensteinben, illetve az IP boxok esetében mondta, hogy fokozatosan ezeket kivezetik, van erre valamilyen fajta időzítés vagy menetrend. Nagyon érdekes volt az előző kérdés is, hogy az adóbevételek közül mennyi kötődik Liechtensteinben nyújtott szolgáltatásokhoz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm kedves kollega. Hauman Zsaurigi ugyanettől a csop frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Andorra jelentitkárhoz intéznék három kérdést, hogyha megengedi. Először is, A vállalkozások által fizetett adókulcs ugye 10%, de ebből még levonásokat lehet eszközölni. Tehát engem érdekelne, hogy az átlagos társasági adókulcs Andorrán mennyi. A nem rezidens vállalkozások, nem, vagy nem rezidens személyek nem fizetnek az osztalékok után adót, ugye? Lehetnek olyan bankszámláik, ahol a kamat után nem kell adót fizetni, ez is létezik, ugye? És a jogdíjakat ö, sem adóztatják, csak 5, csupán 5%-kal, ha jól értem. Ha mindezek az állítások igazak, akkor tulajdonképpen, és önök, ezt, ezt, önök szerint ezt nevezhetjük tisztességes adópolitikának egy szomszédos országban? A véleménye szerint ezek az adókulcsok nem idézik azt elő, hogy mesterségesen hoznak létre Andorában vállalkozásokat, például a spanyolok? Lépjünk tovább. Andorra egyik legnagyobb bankja, vagy legfőbb magán, bankja, ugye az andorrai magánbank pénzmosással kapcsolatos vádakat kapott, illegális tevékenységekből származó pénzt mosnak így tisztára, Oroszországból, Venezuelából és így tovább. 2014-ben érték őket ezeket a vádak. Érdekelne, hogy van-e valami fajta fiskális rendőrség vagy pénzügyőrség, ami működik, amely, be tud, amely garantálni tudna, hogy ilyen események ne következhessenek be még egyszer. Én leismerem, hogy Andorra jó útra lépett, és nagyra értékelem államtitkárasszony politikai nyilatkozatait, de hát azért a pénzmosás az egy elég súlyos vád. Rátérnék a harmadik kérdésre sajnálatos módon több problémánk is volt. Az egyik ugye a spanyolországi korrupció, a katalon elnök Buzsol úr családja is érintett volt ebben ugyanis. Az ő vagyonukat Andorrán rejtegették éveken keresztül, és ez nem kis összegre rúgott, 500 millió euróról van szó. Erről azért tájékozottunk, mert Puzsol úr saját maga bevallotta, elismerte, hogy rendelkezik egy ekkora összegű megtakarítással, amikor adó amnestiát vezettek be Spanyolországban. Aztán a hatóságok állapították meg, hogy ezt a vagyont már több évtized óta Andorán tárolják. És miről van szó? Egy, egy nagyon nagy autonóm közösség elnökéről és családjáról, katalón elnökről és katalán elnökről és családjáról, hogy így őrizgették évtizedeken át a vagyonukat. Miért nem tudtunk erről hamarabb? Andorra miért nem tett közé ezeket az információkat? Azt hiszem, hogy ez az utóbbi két kérdés eléggé súlyos aggályokat vet fel, a tekintetben, hogy mennyire megbízható eh, Andorra, és mennyire tisztességes az adórendszer. Azt mondják, hogy jó úton járnak, én ezt eh, hajlandó vagyok elhinni, azt is eh, örömmel láttam, hogy az adóhatóságot néhány évvel ezelőtt felállították, de nagyon gyorsan kell előre haradniuk ezen az úton, mert egyébként súlyos agályaink maradnak. Nos, ez egy politikai megjegyzés volt, uram, amit ön tett, nem feltétlen a vizsgálathoz tartozik. De most akkor az LCR nevében Rónen Lene asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Körülbelül 47 ezer vállalkozás működik Liechtensteinben. Ha jól számolok, akkor az azt jelenti, hogy az összes lichtensteini lakos cégtulajdonos körülbelül 1,27 céget birtokol. Persze ezeknek a cégeknek a legnagyobb része holding, nagy multicégek holdingja, vagy egész egyszerűen se cég, tehát magánbefektetők üres ernyő cége. Ezeket a cégeket bizony adó elkerülésre hozzák létre, mert egyébként miért is lenne az önök hazájában ilyen rengeteg vállalkozás? Én egész egyszerűen semmi más magyarázatot nem találtam, legyünk őszinték. Az olyan országok, mint Liechtenstein, segítik a multinacionális cégeket abban, hogy elkerüljék az adó megfizetését. Kérdezem, hogy mikor és hogyan kívánják a nyilvános átláthatóságot növelni. Érdekelne a cégjegyzék nyilvánosságra hozatala, mert nagyon sok európai cég itt bujkál, például az IKEA és mások. Ugyanez a kérdés vonatkozik egyébként Andorára és Monakóra is nagyon jól ismertek önök az átláthatóság hiánya miatt, a cégjegyzék nem nyilvános. Tehát szeretném tudni, hogy mikor és hogyan fogják orvosolni ezt a problémát. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a szocialisták részéről Eliza Ferreira asszony következik, tessék. Köszönöm szépen. Visszatérnék néhány olyan kérdéshez, amelyet képviselőtársaim tettek fel korábban. Különösen a bankrendszer szembeni elbánás, mind a három joghatóság részéről, ám különösen Monaco részéről érvényesül ez. Ahogy tájékozottam, nem titok, hogy különösen francia bankokkal vannak önöknek, például a BNP Paribával, Monakóval 62 millió forgalmat jegyezett be, 22 milliós a adó előtti jövedelem, és semmiféle adót nem regisztrált Monakóban. Befizetett adót nem regisztrálhatott Monakóban. Aztán van itt megint nyilvános információ. A Société Generale leányvállalatai kapcsán. Mi a, a banki ágazatban mi a kapcsolat ezen joghatóságok és Európa között? Milyen típusú európai jogszabálynak felelnek önök meg, és milyen európai jogszabálynak nem felelnek meg? Önök pontosan milyen kapcsolatban vannak az európai jogszabályokkal. Éppen most fontos kérdés ez, amikor oly nagy hangsúlyt helyezünk az információ meg a, az ország alapú inform, jelentésre, meg a központi bankok felügyeletének érvényesülésére. Pontosan milyen a helyzet tehát a banki és pénzügyi ágazat tekintetében? Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Megadom a szót a meghívottainknak. Konkrétabb kérdések érkeztek az egyes országokhoz. Durányi asszony. Thank you. Köszönöm. Megpróbálok általános választ adni, átfogó választ. Először is a valuta megállapodásra vonatkozóan, illetve a bankfelületre vonatkozóan el kell, hogy mondjam, hogy a monetáris megállapodás melléklete alapján már is van kapcsolatunk az Európai Központi Bankkal. Bizonyos statisztikákat kell szolgáltatnunk, és van közvetlen információcsere az Európai Központi Bankkal. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Minden információt megkapnak, amire szükségük van. Az irányelvek alapján nyilván az országhoz kell adaptálnunk a rendelkezéseket, hiszen a mérete nagyon kicsi az országnak, ezt az idén fogjuk elvégezni, a központi bankkal egyeztetünk, annak érdekében, hogy lássuk, hogy elegendő az információ, amit szolgáltatunk, ami a felügyeletet illeti, a, van egy andorrai bankfelügyelet, amennyiben azonban koordinációra van szükség, a nyílt kontroll keretében az Európai Központi Bankkal, akkor nem okoz gondot számunkra a kommunikáció. Az Európai Központi Bankhoz mi is szeretnénk hozzáférni, tehát nyilván a kötelezettség ellentételezéseképpen mi is szeretnénk közvetlenebb kapcsolatot kapni a különböző munkabizottságokon belül folyik a munka, közvetlen kapcsolat fenn az Európai Központi Bankkal, tehát a terveinkben és a jövőbeli tevékenységünkben is szerepel mindez. ami az adó rendszerünket illeti, a szabályozásra nem találtunk ki semmit magunk. Egy jó adórendszert akartunk az EU példák alapján kiépíteni, nem az adó kikerülést akartuk segíteni. 8 millió látogató érkezik Andorrába, ez azt jelenti, mármint évente ez azt jelenti, hogy az informatikai cégek, az egészségügyi cégek, az oktatással foglalkozó cégek, hiszen a hegyekben van Andorra, tehát nagy lehetőségek vannak ebben is, kiszolgálják az idegenforgalmat, tehát nem az adó elkerülés miatt jönnek a cégek Andorába, hanem azért, mert lehetőségek vannak, vállalkozási lehetőségek. Nincsenek nagy cégek, általában kis cégek, ezek az átlag öt fő, tehát kis és közepes méretű vállalkozásokról van szó de folytatjuk a munkát, a BEPS-et is követjük, figyeljük, hogy mik a fejlemények. Ugye először volt egy kérésre történő információcsere, most automatikus, tehát változik, fejlődik, alakul a helyzet, mindenképpen a jó úton vagyunk, akkor is, hogyha csak az első lépéseket tettük meg, amikor a döntéseket meghozzuk, mindig gondoskodunk arról, hogy előremutatóak legyenek a döntések, ne legyenek az adó elkerülés megkönnyítő, vagy össze nem egyeztethető döntések a világban zajló folyamatokkal. A CDA-król, a kettős adóztatás elkerülő egyezményekről tárgyalunk a partnerekkel, és nincs igazából problémájuk velünk. Az elmúlt két évben kötöttük az összes CD-t, az adó rendszerünk tehát alapvetően nem problémás, és követjük a nemzetközi fejleményeket. ami a politikai kérdést illet, ugye 10%-os társasági adó, aztán nem rezidensek, a többi, Azt kell, hogy mondjam, hogy a nominális adómérték gyakorlatilag megfelel az effektív beszedett adó mértéknek, 9-10 százalékhez. ami az osztalékot illeti itt andorai cégről kell, hogy szó legyen, tehát nem az összes nem rezidensnek járnak ezek az előnyök, meg a szerzői jogdíjaknál sem, és a hasonló kedvezmények ezek, mint más országok esetében. Most amikor cégek Andorrába települnek, nem ezért települnek Andorrába, hanem a sajátosságok miatt, a, a bankrendszer, az idegenforgalom, már talán említettem, hogy 8 millió látogató érkezik évente Andorrába. Ugye egészségügyi cégek, aztán családi síutazásokra érkeznek Andorrába, ami a BPA-t illeti, a bankokat. Um, felügyelet működik, illetve van egy pénzmosás elleni felügyelő is. Már nagyon hosszú ideje mind a ketten működnek. El kell, hogy mondjam, hogy minden értékelést figyelembe veszünk, a Monéval ugye minket is értékel, most már az ötödik körét éljük ennek, hogyha valamilyen követelményt nem tartunk be, akkor kiesünk a nemzetközi megállapodásokból és a monetáris megállapodás mellékletében szerepelnek azok az irányelvek is, amelyeknek az elveit követnünk kell a BPA-nál, ezzel nem volt semmi gond. A BPA esetében a menedzserekről volt szó, nem a bankról, ez bármelyik országban előfordulhat, nehéz mindenkit leinformálni, de az eredmény nagyon pozitív, egy évvel ezelőtt történt, láthatják, hogy minden szükséges intézkedést meghoztunk, februárban egy feljegyzés készült, az andorrai kormány által tett intézkedéseket nagyon pozitívan ítélik meg. Nem arról van szó, hogy nem lenne felügyelet nálunk, éppen, hogy nagyon jól működnek a felügyelők, az USA és megerősítette, hogy jól működnek, és a felügyelők hitelét csak tovább erősítette az, ami történt, és a minősítők fenntartották az értékelésüket, ami a Puzsol esetet illeti. Ez egy igazság, egy bíróság előtt levő ügy a kérésnek eleget tettünk, de ez egy igazságügyi együttműködés nem csak Andorrával, vannak ilyen esetek, minden országban találunk ilyen ügyeket, a bíróság kezében van ez, és a bíróság minden szükségeset megtesz, erről a az ügyről nem is akarok részletesen beszélni. A lényeg az, hogy minden intézkedést meghozunk, az Egyesült Államok is megerősítette ezt, a stratégiánkban szerepel, és mindez és a bevezetőmben már elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy országunk minden szükséges intézkedést megtesz, azt figyeljük, hogy a nemzetközi fejlemények hogyan alakulnak, illetve az EU-s, az OECD, a nemzetközi híreket követjük, elemezzük, értékeljük, és minden szükséges intézkedést meghozunk ahhoz, hogy harmóniában legyünk. Köszönöm szépen. Készek-e arra, hogy már most, vagy esetleg majd írásban válaszolhat Pablo Szába kérdésére? Egyébként mind a három hercegséghez szólt a kérdés. Tud-e számok akar szolgálni arra, hogy hogyan bontható le, hogy az andorrai eredetű, Andorrában tevékenységet végző cégek, illetve a külföldi cégek között hogyan oszlik meg a, az adózás, ebből jól le lehetne szűrni, hogy mekkora vonzereje egy országnak. Hogyha most nincsenek meg a számok, akkor majd megküldheti írásban. Liechtensteinhez fordulok most. Gályasszony, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. A legutolsó kérdésre reagálnék a számadatokkal kapcsolatban. Nem teszünk különbséget olyan bevétel között, amelyek Liechtensteinben generáltak, illetve olyat, amelyet külföldön, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok statisztikát adni önöknek. Inkább visszautalnék a bevezetőmre, az ipari cégekről beszéltem. Igen, nagy ipari cégek működnek, nálunk, és ezek mind családi tulajdonban álló vállalkozások. Tehát ez azt jelenti, hogy Liechtensteini lakosok vagy Liechtensteini állampolgárok tulajdonában vannak, és ők pedig adófizetők Liechtensteinben. Csak hogy egy polgát mondjak, de nem tudok részletes statisztikát adni önöknek. Az első kérdés, amelyet föltettek nekem. Itt azt hiszem, ezzel kapcsolatban hadd pontosítsak valamit. A státuszunkkal kapcsolatban szeretném tehát pontosítani ezt, hogy ha információ cseréről beszélünk adóügyekben, az Európai Unió, illetve az Európai Uniós tagállamok esetében mi információt kérésre nyújtunk. Ez ugye a nemzetközi és az európai norma is. Ez tehát azt jelenti, hogy ha van egy adócsalási ügy, vagy adókijátszási ügy, akkor a Liechtensteini hatóságokat megkeresheti bármelyik tagállam adóhatósága, és mi össze fogjuk gyűjteni az összes szükséges információt a tulajdonosokról, a kedvezményezett tulajdonosokról, legyen ez egy társaság, egy alapítvány, vagy bármilyen entitás, a számviteli információkat és egyebeket össze fogjuk gyűjteni, bankszámlára vonatkozó információkat, tranzakciókra vonatkozó információkat, és így tovább, és ezeket átadjuk kérésre, ahogy, ez a nemzetközi normák, ahogy ezt a nemzetközi normák előírják, és természetesen az EU-val kötött megállapodásunk is előírja. A globális fórum jelentését említettem, már tesztelték a gyakorlatban, hogy hogy működik ez az információ csere a főbb partnereinkkel. Ezek közé Németország és Franciaország tartozik, illetve Hollandia. Eddig tehát ez a három ország volt a főbb európai partnerünk, egyébként pedig globális szinten az Amerikai Egyesült Államok egy komoly partner. Emellett a 2016-os adó évtől kezdve a pénzügyi információkat, tehát a számlákra vonatkozó információkat automatikusan fogjuk cserélni. Az eljárások, amelyeknek a keretében belül adóügyi információkat gyűjtünk össze, már beindultak. Ez azt jelenti, hogy nem csak elkötelezettek vagyunk, az elkötelezettség ideje már letelt, most már végrehajtjuk ezeket a rendeleteket, alkalmazzuk őket. Másokkal ellentétben, akik itt is szintén képviseltetik magukat, mi időben, korán elfogadjuk a, ezeket a rendeleteket, szabályokat, és alkalmazzuk is őket. És nem csak 2018-tól valósítjuk meg az automatikus információcserét, hanem már a jövő év elejétől az összes Európai Uniós tagállammal. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi információkat, tehát bankszámlákra vonatkozó információkat fognak kapni minden olyan európai rezidensről, akinek Liechtensteinben van e, tulajdona legyen, az egy alapítvány például. Említettek, említettek egy példát, ugye egy svájci bankot citálva, hát úgy látom, hogy ez nagyon gyakran felmerül, nem ismerem részletesen a témát. Azt hiszem, hogy egy lichtensteini biztosítási terméket használtak fel, vagy ezzel éltek vissza adó elkerülési céllal, hát ez elég sajnálatos. Amit most tehetek az az, hogy biztosítom önöket afelől, hogy amennyiben információs kéréssel él az olasz hatóság, mi a mi irányunkban az ügyel kapcsolatban, akkor természetesen a megállapodás értelmében ezt teljesítjük, hiszen ez a megállapodás érvényes Olaszország és Liechtenstein között is. Aztán, ha jól emlékszem, volt még egy kérdés, ez pedig megint csak az intézkedésekre, amelyeket az Európai Unió javasolt végrehajtásra. Az OECD BEPS-ről van szó. Talán meg kellene ismételnem még egyszer, hogy Liechtenstein elkötelezte magát, és már gyakorlatilag el is fogadott egy első végrehajtási csomagot, annak érdekében, hogy a BEPS cselekvéseket végrehajtsuk az OECD követelményeknek megfelelően fogunk eljárni, és nem pedig az Európai Uniós adóügyi joganyagot követve, azért, mert Liechtenstein jelenlegi státuszára nem ez alkalmazandó, hanem az OECD kötelezettségek. Most még egy pillanat a végrehajtásról ezeket a végrehajtó intézkedéseket, illetve hát amiket javasolt az Európai Bizottság, értjük, egyelőre ott tartunk, hogy az OECD ajánlásokat végrehajtjuk. Liechtenstein üdvözli, hogy az Európai Unió is végrehajtja az OECD BEPS cselekvéseit. Természetesen arra számítanánk, és legalább részben ez már látható a, az irányelv szövegtervezetében, a most készülő irányelv szövegtervezetében, hogy egy ilyen irányelvet úgy írnak meg, hogy a jogok és kötelezettségek is szerepeljenek benne. Tehát azok, amelyek az EEA megállapodásban szerepelnek. És nyilván ezeket az EU-s jogalkotó is tiszteletben tartja. Mit jelent mindez? Liechtenstein pozíciója, mint egy LGK tag megmarad, ezt tiszteletben tartják. A CFC szabályok, exitex és egyebek tekintetében arra számítunk, hogy ezeket a szabályokat olyan módon határozzák meg, hogy ez a megállapodásnak megfelel, és természetesen az alapjogoknak is megfelel. Aztán pedig az Európai Bizottság javasolt egyfajta külső stratégiát is, és erről a következőt mondom. Egyfelől egy megközelítést határoznak meg, világos és objektív kritériumokkal. Ezt általánosságban nagyon is támogatjuk. Tehát azt, hogy világos és objektív kritériumok legyenek. Annak is örülünk, hogy dialógus bonyolódjon a partnerországokkal. Liechtenstein privilegizált partner, nyilván az EGK tagjaként már több évvel ezelőtt megkezdődött egy ilyenfajta párbeszéd a magatartási kódexről, a társasági adózásról, és így tovább. Tehát arra számítunk, azt reméljük, hogy ezt a párbeszédet tovább folytathatjuk. A következő kérdésre hadd térjek rá. Az előzetes adó megállapodásokról van szó, adó határozatokról. Ugye kérdezték, hogy Liechtenstein alkalmazza-e ezt a gyakorlatot, és hány ilyen határozat születik. Azt hiszem már említettem korábban, egy korábbi válaszomban, hogy a Liechtensteini adóhatóság valóban bocsájt ki ilyen határozatokat. Ezeket a határozatokat az EFTA felügyeleti hatósága ellenőrzi, és megállapítják, megállapították, hogy a megfelelő rendelkezésekkel összhangban vannak, tehát állami támogatások és egyebekre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban vannak. Átlagosan évente tíz ilyet adnak ki, általában nem lesztek ezek öt évnél hosszabbak, csak rendkívüli körülmények fennállása mellett az ilyen határozatokat alkalmazzák, akkor, hogyha az adótörvényünkben van erre vonatkozó rendelkezés, tehát az adótörvény előírásaival szemben egyik ilyen hatós, határozat, előzetes határozat sem mehet. És aztán az IP doboz, az IP box reformja még egy kérdés volt. Nem régiben értékeltük ki a legfrissebb OECD ajánlásokat és cselekvéseket. Már ami az ilyen patent boxokra vonatkozik, a jelenlegi patent boxunk az még mindig többet teljesít, mint ami az elvárás vagy elfogadható, egy ilyen időszak után, és ezért meg fogjuk szüntetni a meglévő patent boxokat, méghozzá 2020 végéig az összes meg fog szűnni. Hogy aztán jövőben, a jövőben hogyan fog alakulni a Liechtensteini adó jogszabályozás, azt nem tudom, hogy lesz-e itt IP box vagy sem, de hát nyilvánvaló, hogy az OECD követelményeket akkor is teljesítenünk kell majd. Tehát vagy ezután az időszak után, ha létezhet, akkor létezik egy IP box, amely a követelményeknek megfelel, vagy pedig az is egy lehetőség, hogy elkerüljük ennek az alkalmazását. Then Um, there was uh, a question with respect to uh, to the number of companies in and uh, in Liechtenstein that is more kérdeztek, rákérdeztek a Liechtensteinben bejegyzett társaságok számára is, és kérdezték, hogy ugye itt gyakorlatilag több cég van bejegyezve nálunk, mint ahány állampolgárunk van hadd mondjam el először is, hogy Liechtenstein nem, és soha nem is volt gyakorlatilag társasági cél, mármint telephely cél, tehát nem akarták a multi cégek a könyvitelük átalakítására felhasználni. Ez még a korábbi időszakban sem volt jellemző, tehát amikor a korábbi lichtensteini üzleti modellek léteztek. A lichtensteini adójogszabályok miatt volt ez így egyébként, nem kedveztek a jogszabályok az ilyeneknek, tehát nem vonzottuk ezeket a cégeket. Tehát általánosságban azt mondhatom, hogy nyilván egy társaságot bárhol létre lehet hozni, egy LGK e EGT tagállamban is, egy Európai Uniós tagállamban is, és így tovább. Erről szól az egységes piac, hogy bárhol létre lehessen hozni vállalkozást, ezt a célt maga az Európai Unió is támogatja. A múltban előfordulhattak olyan esetek, akár több is, amikor az adók elkerülése vagy adók kijátszása céljából alapítottak társaságokat nálunk, de ez biztos, hogy csak a múltban történhetett, a jelenben ilyenre nem kerülhet sor. Liechtenstein 2009-ben ugye elkötelezte magát az információcsere mellett, hát kérésre nyújtottunk információt már azóta, 2014 óta pedig automatikusan történik ez, tehát eléggé um, nehézség, komoly nehézségébe ütközik az, hogy csak adókijátszási célokból alapítson valaki, vagy egyeztessen be állunk vállalkozást. Ez most már nem megoldható. Ha viszont ez a helyzet, akkor miért jönne valaki Liechtensteinre? Nagyon stabil ez az ország, nagyon vonzó a gazdasági környezet Európában. A Standard Poor's hitelminősítő most erősítette meg a három ás minősítésünket. És azt hiszem, hogy nagyon kevesen büszkélkedhetnek ilyen minősítéssel, és nagyon robusztus rendszerrel, megbízható intézményekkel, megbízható igazságszolgáltatással és megbízható jogszabályokkal two economic areas, not only the economic area with, with Nem csak a gazdasági, az európai gazdasági térség részesei vagyunk, hanem ugye Svájccal is egy hajóba nevezünk, ha mondhatom így, lehet, hogy ez jó, lehet, hogy ez rossz, ugye a svájci frank a fizetőeszközünk, és a pénzpiaci hatóságunk nagyon szigorú, megfelel az európai követelményeknek. Tehát általánosságban azt hiszem a társaságok bejegyzésének alapításának a feltételei nálunk nagyon vonzóak, és ezért érkeznek hozzánk, vagy ezért alapítanak nálunk társaságokat. Az adó jogszabályok megléte vagy jellege talán az egyik ok arra, hogy miért jönnek ilyen sokan hozzánk, de nem az összes ok tehát nem ez az egyetlen kizárólagos oka a társaságok nagy számának, amiatt is, mint ahogy említettem, hogy adóügyekben információkat cserélünk. Remek, köszönöm szépen, most pedig Monakóhoz fordulunk, ők is kaptak néhány konkrét kérdést, megpróbálok konkrét és rövid választ adni rájuk. Ami a BEPS-et illeti, erről már beszéltem, Moszkovici úr január 28-án adott ki egy közleményt, erről már beszéltem vele, amikor február 22-én Monakóban járt, a kezdeményezéshez csatlakozunk. Azoknál az okoknál fogva, amelyekről már beszéltem, ugye nem voltunk annyira proaktívak, mint mások, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem érdekelne bennünket a kérdés, éppen ellenkezőleg az a szándékunk, hogy részt veszünk ebben a folyamatban is, akár csak a többi területen, automatikus információcsere az OECD, illetve az EU keretén belül, stb. Mihelyt egyenlő alapokon működhetünk, és a közös eljárásban, mechanizmusban minden ország részt vesz, Monaco is részt vesz benne, az RMU-ról és az RSU-ról is szó esett. Ugye mi nem vagyunk az EU tagjai, és ki is mondták rólunk, az Európai Központi Bank ítélte úgy meg, hogy Monakóra nem lehet alkalmazni, tehát nem a mi szándékunk hiányzik. Viszont a társulási megállapodásban, amiről a monakói hatóságokkal, bizottsággal tárgyalnak, akárcsak andorrai és szamarinói barátaink, tehát úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne, hogy az egységes európai szabályozás és felügyelet a Monakóban működő bankokra is működjön. Ami viszont a rendszerkockázatokat illeti, elmondanám, hogy a Monakóban működő összes bank nagy nemzetközi koncern vagy csoport fiókja vagy leányvállalata, tehát nincs kifejezetten monakói bank, ami a monakói bankrendszer szempontjából rendszerkockázatot jelentene Európában vagy külföldön másút, hiszen, mint említettem, csak nagy nemzetközi csoportok leányvállalataiként működnek bankok nálunk. Ami a bevételeket, azok lebontását illeti, tehát a az áfa bevétel alapvetően a helyi fogyasztásból, illetve ingatlan értékesítésből ered. Ez teszi ki a 80%-át a hetességben beszedett áfának, és a társasági nyereségadót és olyan cégek fizetik, amelyek legalább a forgalmuk 75%-át Monakóban realizálják, tehát valós gazdasági tevékenység van az áfa bevételek mögött minden évben. A cégek számát már említettem, néhány ezer cégről van szó, szóval de ezek alapvetően mikrovállalkozások, Monakóban élő emberek, ott tevékenységet végző emberek vállalkozásai, ebből kap bevételt a monakói állam. 1947 óta a holdingokat tiltja a monakói törvény, tehát ha Monaco területén nem végez tevékenységet egy cég, akkor nem lehet jelen az országban. Végül pedig egyes bankok, így francia bankok nyerességadójával kapcsolatban talán az említett, az itt említett számadatok már nem igazán aktuálisak. 130 millió eurót tesz ki a nyerességadó bevétel összege. A bankok adják a legnagyobb részt ebből, ezt követik az ipari és kereskedelmi cégek, és az a bank, amire rákérdeztek, a bankok között a negyedik helyet foglalja el a nyerességadó befizetés tekintetében. Tehát a pénzintézetek elég nagy kontribúciót képviselnek 2015-ös adatok alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más képviselők spontán hozzászólást kérnek-e, vagy további kiegészítésre van-e szükségük? Igen, bent. Köszönöm, elnök úr. Megint csak Andorra képviselőhez fordulnék kérdésemmel. Köszönöm államtitkár asszony a válaszát Kérdésem vonatkozóan, amely csak úgy, mint az ön válasza, az adótételekre vonatkozott volna. A kérdés az volt, hogy milyen akadályok, milyen okai vannak az akadályoknak ön, az ön meglátásában azon vizsgálatok fényében, amelyek most folynak. Tehát ezek fényében milyen akadály okokat látnak az együttműködés előtt a transferár dokumentációk tekintetében, vagy egy ilyen megállapodás tekintetében milyen, mi akadálya az önöket ebben, illetve az ország alapú jelentések előtt milyen akadály áll. Mondta, hogy megvizsgálják, hogy vajon be lehet-e vezetni, részt vesznek-e, melyik fórumon, melyiken nem, milyen előnyei, milyen hátrai vannak az országa szempontjából, ezeknek ezt vizsgálják. Nos, mik lehetnek az akadályok? Aztán bevezetőjében elmondta, hogy Andorra az EU bizottság értékelésében kevéssé együttműködő ország értékelését kapta. Ön szerint mi az oka ennek, hogy a bizottság így ítélte meg önöket, hogy kevéssé együttműködőek? Merci. Köszönöm. Tessék, köszönöm. Thank you. Köszönöm. Talán kezdem a második ponttal, mi szerint ne lennénk együttműködőek. Szerintem nem méltányos ezt mondani. Tudnilik, az automatikus informácsere minden szabályát követjük, minden irányelvet, a monetáris megállapodás mellékletét, ö, az új társulású megállapodásban az EU-val foglaltak, az végrehajtjuk, To have the country at the same level. Tehát igyekszünk ugyanúgy, mint más állam teljesen ezeket. És egy kis ország lévén, ezt megismétlem, nyílt gazdaságot fenntartani, új államháztatási modellt bevezetni, az átláthatósági szabályokat megváltoztatni. Nagyon nagy feladat, nagyon sok feladatot ró ránk, és egy kis ország számára nem egyszerű ez. Nincs olyan sok ember nálunk, elemeznünk kell mindent, úgyhogy nem méltányos minket ilyenként megítélni. Megállapodunk mindenről, tárgyalunk mindenről, és ahogy mondtam, ha van egy adónk, ugye az adót kell fizetni, ahol, a tevékeny, ahol létrehozták a, a jövedelmet. És a megállapodások, amiket aláírunk, oldalúak, nem egyoldalú a kezek, hanem a másik féllel kötjük ezeket. Tehát nem méltányos minket nem együttműködnek ítélni, hiszen nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk. Aztán nagyon nehéz számunkra az is, hogy amikor az OECD-vel, az Európai Unióval együttműködünk, amikor a parlamentem előtt megjelenek, és elmondom, ugye a pénzügyi bizottság előtt kifejtem, hogy mit csinálok, mit teszek, és aztán elém teszik ezt a listát, hogy miért vagyunk akkor kapitalistán, holott ez fontos az országnak. Mindig elmondjuk. Azt, hogy mit teszünk, hol kéne többet tegyünk. Mint tudják, különféle értékeléseket végzünk, követjük ezeket, figyelembe veszük az összes ajánlást, ezeket ben igyekszünk a, megtalálni a megfelelő végrehajtást, a BEPS csoportban is, az én feladatom az, hogy elemezzem, hogy mi lehet ezeknek a pontoknak a következménye. A vállalat a társasági adó ügyében például fontos elmondani, hogy azok az adók, amelyeket a, a vállalatok fizetnek, andorai vállalatok adói. Hogyha így külföldi cég szolgáltásokat végez Andorában, akkor letelepedés után fizet adó 10%-ban. úgy vannak, vannak persze különleges elbánások az adórendszer, a társadalmi de más államokban is vannak ilyenek. Tehát én azt kellemezem, hogy ennek mi a hatása a gazdaságon belül és nemzetközi szinten. Meg tudom adni a számadatokat, hogy, hogy a költségvetésünkben mekkora tételek ezek az adóbevételek. Akkor talán jobban látja majd. Kerestem is ezeket az adatokat, mindjárt meg lesz majd mert talán jobban láthatóvá teszi ezek mértékéhez. 2015-re például a meg, már megvannak a becslések, bár nem zárult le, ugye a, az elszámolás a közvetlen adókra 69 millió euró. Ez a vállalatok ebből 30-at fizetnek be tehát a 9%-os a bankrendszeri adó ezen belül. Ha az egyes adónemeket vizsgáljuk a gazdasági tevékenységekre, tehát a gazdasági tevékenységek most a jövedelemadón belül vannak, ebben az évben 20 millióra becsüljük, a nem lakosok adói pedig 16, a többi pedig minimális. Tehát látja az arányokat, a megoszlást. Látjuk, hogy a vállalatok körében 38, ez a bankok egy része. Vagy. Aztán vannak a közvetett adók, mint például az ÁFA, vagy HÉA, itt 121 millió. A becslés, mi nem export, hanem importáló ország vagyunk. Tehát benne van. Ez a legfontosabb. Aztán a fogyasztási adók, ez 100. A többi pedig, tehát 272 a teljes, 130, 20 az áfából, a fogyasztó pedig 100, fogyasztás adó pedig 100. Tehát, hogy a főleg közvetlen adóbevételeinkről, arányairól egy áthogó képet adjak, azért mondtam el. 2013-ban úgy döntöttünk, hogy átalakítjuk a rendszert, hogy elkerüljük a kettős adóztatást. A többire viszont, ez egy kisebb rész, de ez az, ami a vállalatoktól jön, részben bankoktól. Külföldiek számára magasabb, mint a rezidensek számára. Ezek tehát a hozzávetőleges számadatok, ebből talán látja. Tehát ezek nem azok az adók. Ezek nem az adók számára. Tehát nem az a cél, hogy növeljük a költségvetésünket, hanem hogy diverzifikáljuk a gazdaságunkat. Hogy ne csak hagyományos ágazatok, hanem új ágazatok, mint számítástechnika, egészségügy, korreláljon a vállalatokkal, az idegenforgalommal. Ez az expanzió háttere. Nem tudom, segít-e. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, rendben, köszönöm Kappel asszony. Köszönöm, van egy pótkérdésem, Monakó képviselőinek címezve. Hogy áll a végrehajtás jelenleg? az OECD BEPS kezdeményezések körében az ön hazájában? Hol tartanak ezek? Másodszorban az ország specifikus jelentéskészítést hogyan látják az pénzügyi szolgáltásokban működő vállalatok esetében, harmadsorban az automatikus információcserét hogyan látják az adóhatározatok és az előmegállapodások fény tekintetében. Je vous remercie, monsieur. le Köszönöm, miniszter úr, tessék. Mm, úgy gondolom, hogy már beszéltem erről, nagyon szívesen válaszolok az adóhatározatok kérdésére, illetve a BEPS, vagy BEPS kérdésre. Az elkövetkező hetek során a BEPS terén minden intézkedés meg fog történni. Moszkovici biztossal február 22-én Monakóban tárgyaltunk, és említettem már, hogy mi volt az oka annak, hogy elhúzódott ez a folyamat. Az országonkénti reportingot részletesen kell elemeznünk, akár csak a többi országnak, és alaposan meg kell határozni, hogy mikortól vonatkozik majd mindenkire az új mechanizmus ami az adóhatározatokat illeti, tehát megint az adóügyi igazgatónak adnám meg a szót. Tessék. Igen, tehát hogy ne legyen félreértés. Rescue és ruling között különbséget kell tennünk. Tehát egy adószöveg értelmezésének kérdésében az adózó által írásban feltett kérdésre 30 napon belül írásbeli választ ad az adóhatóság, de adóhatározat jellegű kedvezményeket nem nyújtunk, hiszen a konvenció a megállapodás alapján a francia adóhatósággal azonos adót vetünk ki, nincs ilyen mozgásterünk elnök. Igen, hónapok óta végezzük a vizsgálatunkat, ugye TAX 1, majd TAX 2 bizottság, itt a ruling és a rescue kifejezéseket szinonima, szinonimának tekintjük, ugye angol és francia kifejezésekről van szó, de nyilván minden országnak van sajátos fogalomhasználata, gyakorlatilag minden országban létezik az adóhatározat intézménye, ez az előnye a magánszemélyek és a jogi személyek számára is, alapítványok, non-profit szervezetek számára például, hogy lehetővé teszi az adófizető számára, az adó alany számára, hogy bizton számíthasson arra, hogy milyen adó rendszert alkalmaznak majd rá a működése során. Amikor egy új adóalany jelenik meg, vagy megváltoztatja a jellegét egy adóalany, a legtöbb országban megkérdezheti, megkeresheti az adóhatóságot, és írásban mondjuk felvetheti, hogy az áfa rá értelmezés szerint nem vonatkozik, vagy a nyereségadó rá így meg úgy vonatkozik, mi az adóhatóság álláspontja, az szempontját írásban kell kifejtenie az adóhatóságnak, ennek fontos jogkövetkezménye van, ugyanis hogyha az adóhatóság az állam kárára tévedett az értelmezésben, akkor az írásban megadott válasz elsőbséget élvez felülírja a jogszabályokat. Nem minden országban, de nagyon sok országban az adófizető, az adó alany előnyére működik. Ez az én országomban például 10-20 ezer ilyen határozat történik évente mindenki megelégedésére egyes országokban többé-kevésbé írásba foglalt szóbeli megállapodások történnek, tehát tágabban értelmezik az adóhatós határozat fogalmát, az OECD ajánlások, illetve az Európai Unió, az Európai Parlament múlt évben hozott állásfoglalása, ajánlása alapján, illetve a közvélemény nyomására a teljes átláthatóság és teljes adó igazságosság érdekében több botrányt követően ezeket ugye meg kellene majd változtatni, ugye különösen gondolok itt a LuxLeaks-re az előadónak adom most vissza a szót, hogy lezárja ezt az eszmecserét. Jelkofod. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövidre fogom. Először is szeretném megköszönni Liechtenstein, Monaco és Andorra képviselnek, hogy eljöttek, megjelentek a szakbizottság előtt. Szerintem a ma vita két dolog körül járt. Az átláthatóság az egyik, a másik az együttműködés. Nem akarok most a részteket, akarom a részteket a számba venni, ám mind a két kérdéskörben a látható elmozdulás a jó irányban. Üdvözlöm azt, hogy most működik az automatikus adatsere megállapodás adóügyekben önök, mind a hármuk és az EU között Ám van még bőven tennivaló. Fölvetettem Liechtenstein ügyében a, meg, a, a trustok és az alapítványok kérdését, ebben az ügyben világos, hogy az alapítványokat adott adótervezésre használják a nemzetközi nagyvállalatok. Liechtensteinben ez egy tény, hogy ez méltányos vagy méltánytalan adóversenyről lehet vitázni, ugyan, de a tény az tény. Tehát, hogy alapítványok, trustok és vállalati tulajdonlás esetében látható. Aztán az ország alapú jelentés a BEPS kezdeményezés végrehajtásának fontos eleme, és fontos is, hogy megvizsgáljuk, hogy önök tényleg akarnak átláthatóságot, és azt remélem, hogy egy nyilvános országalapú jelentési rendszer felé lépünk tovább, amelyben önök is részt vehettek majd. Nagyon fontos eszköz lesz ez abban, hogy az adó elkerülést gyakorlatát megelőzzük aztán a közös konszolidált társági adó alapszámítási alap, amely később még téma lesz. Itt is látnunk kell, hogy van-e tényleges szándék a valóságos együttműködésre az önök részéről ebben az ügyben. Na, akarom most megismerni részleteket, köszönöm, hogy eljöttek, és remélem, hogy folytatjuk az együttműködést és a megbeszéléseket. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a az előadóinknak, meghívottainknak az összes ismertetésért és válaszért, és hadd mondjam el, önök jól érthették, illetve reagáltak kis erőfeszítéseikkel egy ideje már, hogy a vállalkozások adózása terén korszakváltást élünk most meg. Ugye mi csak a vállalkozások adózásával foglalkozunk. Volt egy korszak, amikor elfogadott volt, hogy az államok homályos, tisztességtelen, méltánytalan módon adóversenyt folytathatnak egymással, ez a korszak lezárult, a bank titok kora és lezárult. Minnyáján ismerjük a történelmet, tudjuk, hogy bizonyos országok, EU tagországok, és más államok, amelyek történelmi okoknál fogva különleges helyzetűek, politikailag függetlenek, de gazdaságilag nagyon függnek szomszédaiktól, és ebből hasznot húznak. ez előnyükre szolgált ez a korszak lezárult. Persze nem egyik napról a másikra fog ez a forradalom lezajlani, de elég gyorsan. És tudniuk kell, hogy az Európai Parlament ennek a különbizottságnak a mandátumát meghosszabbította 2017-ig, és az a feladatunk, hogy az ajánlások átvételéről győződjünk meg, a nemzetközi folyamatokhoz való csatlakozásukról, illetve konkrétan arról, hogy az Európai Bizottság által az idei év elején tett javaslatok miként tudnak megvalósulni egy sor OECD eh, ajánlás eh, él, az év második felében pedig az Európai eh, Bizottság az egész Európai Unióban harmonizálni kívánja, ugye a vállalkozási nyerességadó, vagy társasági adó alapját a nak is nagy jelentőséget tulajdonítunk, hogy az OECD BEPS ajánlásait az összes, a világ összes állama alkalmazza. Ugye ez a cél, még nem tartunk itt, nem vagyunk utópisták, nehéz lesz ez, időigényes lesz, de a lényeg az, hogy a folyamat beindult, és fokozatosan ki fog terjedni mindenkire, Három fontos kezdeményezést hoztunk etéren, annak érdekében, hogy ez a megvalósítás tényleg megtörténjen, és hogy megfelelően meg tudjunk győzni mindenkit. Április 18-ára ide Brüsszelbe meghívtuk a 28 tagállam nemzeti parlamentjét, hogy eszmecserét folytathassunk a bizottság által tett javaslatokról, már tavaly is tartottunk egy ilyen eszmecserét. Az ottani ajánlásokat is felhasználta az Európai Bizottság, tehát április 18-án a pénzügyi szakbizottságok tárgyalnak itt a nemzeti parlamentektől, aztán május 2-án Párizsban az OECD-vel, az OECD székházában az összes olyan ország nemzeti parlamentjével találkozunk, amelyek részt vettek az OECD akcióterv kidolgozásában. Önök is részt vettek ebben, minden valószínűség szerint önöket is meghívják erre a találkozóra. Úgy tudom, hogy több mint 80 ország vett részt. Tehát mindenféle kontinensről érkeznek országok, parlamenti képviselői, nem csak gazdag, nem csak szegény, nem csak G20-as országokból. Ez egyfajta első alkalom lesz ezen a területen, és előrelépést jelent majd egy átláthatóbb, igazságosabb adórendszer felé. Aztán május második felében az Egyesült Államokba utazik bizottságunk delegációja, hogy a parlament két házának illetékes bizottságaival egyeztessünk. Korábban az amerikai parlamenti képviselőket nem annyira érdekelte egy ilyen együttműködés, de most friss fejlemény, hogy egyes amerikai cégek az Egyesült Államokból az Európai Unióba, konkrétan Írországba kívánták áthelyezni a székhelyüket, nem egyszerű lányvállalat létesítésről van szó, hanem a székhely áthelyezéséről. Ennek nagy visszhangja volt a választás előtti időszakban, kampányidőszakban az Egyesült Államok parlamentje kongresszusa részéről Nos, szeretnénk, hogyha nem csak az OECD, hanem nagy partnereink, az Egyesült Államok, mindenki alkalmazná a nemzetközi szervezetek ajánlásait. Az USA nem szokott túl nagy jelentőséget tulajdonítani a nemzetközi szervezeteknek. Úgy gondolom, hogy amikor harmadik állam az adó rendszerünkről véleményt mond, az nem feltétlenül esik jól. Mindenkinek megvan a mindenki szereti a saját rendszerét, ugyanakkor egy olyan világban élünk, amely teljes egymásra utaltságot valósítja meg. Olyan cégek működnek, amelyek világméretűek, és a világ egyes országainak, vagy a legtöbb országának GDP-ét meghaladja a forgalmuk és a közvélemény nem fogadja el most már, hogy ne legyen beleszólás ezekbe az ügyekbe. Még egyszer köszönöm az együttműködésben való részvételüket, és hogy eljöttek ma délelőtt hozzánk. Ezzel felfüggesztem az ülést, és 15 órakor folytatjuk.